Uh, well, good morning everybody. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nagyon szelektív csapat van jelen. Aki itt van, azt üdvözlöm. Különösen jelentéstevőnket meglátni asszonyt, aki az első témában lesz majd felelős. Reméljük, hogy a, azért behúzódnak majd a napfény előtt többen is a nap folyamán. És üdvözlöm a webstreamen bennünket nézőket reméljük vannak ilyenek is. Nagyon szép napsütéses brüsszeli reggelen üdvözlöm Önöket ebben az ablaktalan teremben, talán az utóbbi miatt nincsenek itt olyan sokan. Viszont napi rendünk az zsúfolt, a következő két napra négy ülést tartunk. Tarabella úr nagyon fontos jelentése a közbeszerzések tárgyában lesz délután napi renden, ez egyik fő témánk. Aztán vannak még nagyon fontos vélemények és jelentések. Jogalkotási és nem jogalkotási jelentések sorakoznak a napi rendünkön. Néhány bejelentéssel kezdeném eljárási ügyekben. Egyrészt el kell fogadjuk a napi rendet, McLarkin asszony jelentését ma felcseréltük Hanslik asszonyéval a vállalatok versenyképessége tárgyában, illetve a szociális üzletek ügye. Ezt a két jelentést tehát fölcseréltük. Nagyon fontos bejelentés ezen túl az, tudatom önökkel, nem lesz szavazás. ellen a tervekkel, a tanácssal való tárgyalása való felhatalmazás ügyében a szerzői jogok témájában. Viszont szavazzunk egy állásfoglás ügyében a belső piaci jogszabálycsomag a következő lépés a növekedés felé címmel. Ez kapcsolódik egy tervezett nyilatkozattal, melyet a belső piacért felelős biztos Michel Barnier fog kiadni június 13-án, szerdán, valószínűleg délután, sőt biztosan délután Strasbourgban, ahol is a biztos úr két fontos jelentést bocsát útjára a szolgáltatás irányelv végrehajtásáról és a belső piac irányításáról, valamint a következő, a belső piaci a következő szakaszáról is beterez gondolatunkat. Mi azért eh, készítünk ásfoglalást, hogy ötletekkel lássuk el a 2013-as időszak utáni időre, mielőtt a bizottság befejezi erre vonatkozó munkáját teljes jelentése nincs időnk, ezért állásfoglással terjesszük be gondolatainkat. Ehhez nagyon sok munka kell minden frakció részéről. Köszönöm ezt a munkát, és köszönöm a keményen dolgozó titkárság támogatását. A szövegtervezet a délelőtt során elkészül, körbe is adjuk majd mihez lehet, hogy a szavazás előtt el tudják olvasni. Ez volt tehát egy fontos bejelenteni. Való, néhány apróság még. Az önök előtt levő anyagban ott van a 2011-es éves jelentése a gyorsírszási rendszernek a veszélyes termékekre vonatkozóan, RAPEX rendszer, amelyet szakbizottságunk külön figyelemmel kísért, Sajda Móza asszony pedig jelentéstevőként megfogalmazta az általános termékbiztonsági irányelvvel kapcsolatos gondolatainkat, amelyek kapcsolódik a e témához. Az ősszel lesz ezzel kapcsolatos tennivalónk. Másodszorban, mint mindig, itt megint itt van a nagyon fontos, sőt eltekinthetetlen fontosságú newsletterünk, aki még nem kapta meg a szakbizottság ö, hírlevelét, az jelentkezzen egy példányért. Az áprilisi ülés ezőkönyve elkészült, az ülés végére elfogadottnak tekintjük, ha csak nincs ellenvetésük. Ennyi lett volna a bevezető megjegyzések sora. Üdvözlöm Tarabella urat, Korábban említettem az ön fontos jelentéséről, külön kiemeltem tehát, homlokterébe került a szakbizottság mai ülésének az ön jelentése, csak mondom. Menjünk tovább, tehát a véleményekre, és persze üdvözlöm Jürgen Kreutzmann urat, aki visszatért bizottságunk kebelébe. Említettem, hogy a jelentés jogokra vonatkozó szavazást elszavazzuk, a szerződőjogok végrehajtásra vonatkozó szavazást. tíz másodpercben tájékoztat bennünket, hol áll ez a dolog azért? Igen, úgy gondolta mindenki, hogy a tanács részéről döntés születik most arra, ám nem mozdultak a dolgok. Tegnap este azt hallottam, mikor felvetettem, hogy más témákra koncentrálnak, az öko hatékonyság irányelvekre nevezetesen, e, és az elnökség idejét ezt foglalja le, míg a mi témánk, ez a téma nem mozdul előre. Most a kérdés az, hogy vajon a plenáris elé bocsássuk-e. Én azt gondolom, hogy egy kicsit hogy inkább a szeptemberi plenáris elé vigyük az ügyet. Lássuk meg, addigra elmozdul a tanács, illetve milyen tárgyalások indulnak meg tehát ha nem történik előlépés, akkor szeptemberben, vigyük, szeptemberben legyen plenáris elő. A szakbizottságban nagy többség támogatta a szavazáson, valószínűleg ilyen többség alakul ki a plenárison is majd. És akkor lesz három hónapunk a kérdések megtárgyalására a Dán elnökség nem nagyon vitt előre. Az, hogy a ciprusi elnökség majd jobban halad, de hát nem valószínű. Általában a bizottság dominálja az eszmecserét. Nem tudom, mi lesz az eredménye mindennek, meglátjuk. Ezért hívom fel a jelentőstevő figyelmét. Ennyit akartam elmondani. Okay, well, I think that was useful. Rendben, ez hasznos volt hogy megemlítette, és biztos vagyok róla, hogy a koordinátorok beszélnek majd róla délután, de júliusban már szavazhatnánk, ha akarnak, inkább, mint hogy szeptemberben. De az javaslata szerint a tartalomról szavaznánk, de a végső szavazást azt elhalasztanánk, de majd a koordinátorok döntenek. Jó, köszönjük. Köszönöm az eljárási pontokat. És most pedig megadnám a szót McClarkin asszonynak, az ipari szakbizottságnak véleményt nyilvánítunk a vállalatok, valamint a KKV-k versenyképességét elősegítő programról. Jürgen Kreutzmann az előadója az Ipari Szakbizottságban ennek. Most az árnyék előadókat eh, ellenzem, Baldessari úr nincs itt, mások sincsenek, hát Rendben, azért ellenőriztem. Repó úr. Nincs itt. Gebhardt asszony a szocialisták részéről itt van. Kreutzmann úr. Rüle asszony. És Durand úr nincs itt. Aztán a bizottság képviselője itt van? Nem tudom sajnos, hogy hogyan kell kiejteni a nevét, mondja az elnök. Jó, rendben, McClarkin asszony. Kérem. Köszönöm szépen, elnök úr, és jó reggelt mindenkinek. Ennek a programnak az a célja, hogy az európai vállalkozások versenyképességét és fenntarthatóságát erősítse, okos növekedést és befogadó növekedést valósítsunk meg a 2020-as stratégia keretében. Az ITRE szakbizottsága felelős ennek a jelentésnek. Az én célom az volt, hogy néhány fő pontra koncentráljak. A jobb hozzáférés szeretném biztosítani a pénzügyi forrásokhoz és a vállalkozások megkönnyítését szeretném, főleg a KKV-k részére. Ezt folyamatosan hangsúlyozok ebben a szakbizottságban. Ők az európai gazdaságnak a gerince. Közben az európai növekedést is biztosítani szeretnénk, az önálló foglalkoztatást és a munkahelyteremtést. A növekedésre szükségünk van, ehhez azonban akkor, hogy kedvező légkört teremtsünk, a vállalkozásoknak kedvező feltételeket kell teremteni, úgy, mint a piaci hozzáférést. Ezt úgy lehet megtenni, hogyha a bürokráciát és a jogalkotást egyszerűsítjük, a piaci hozzáférést, valamint a KKV-kra vonatkozó szabályozásokat, elő kell segítenünk, hogy azok az állampolgárok, akik új vállalkozásokat akarnak elindítani, könnyebb helyzetben legyenek. Legyen egy európai hálózat, támogatási programok, amelyek a versenyképességet fokozzák, valamint elérhető lehetőségek. De ezek ne legyenek párhuzamos intézkedések, amelyeket a tagállamok tesznek, legyenek összehangolva. A digitális szolgáltatások nagyon fontosak, és a már létező digitális hálózatokon kell, hogy alapuljanak. Ezt figyelembe kell vennünk. Rámutattam, hogy ellenőriznünk kell a fennálló jogszabályoknak az életképességét, hogy mennyiben segítik elő a vállalkozások növekedését és versenyképességét. Ami a turizmust illeti, Egyetértek a bizottság, a fontos terület, de az idegenforgalom csak egyike a sok ágazatnak, és az utalásokat, amelyek ilyen értelemben specifikusak, minimálisan kell minimálisra kell korlátoznunk. Ezen kívül kértem a nyomonkövetési rendszert annak biztosítására, hogy a bankok pénzeszközöket és a garanciákat a KKV-knak nyújtott kölcsönök növelésére fordítsák. Most pedig az árnyék előadóknak vagy a frakciók képviselőinek megadnám a szót. Elnök, köszönöm szépen. Nagyon átfogó összefoglalót hallottunk, és nagyon érdekes módosítókat nyújtott be. Gebhárt asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Repó úr nem tud itt lenni ma. Éppen most ért földet a repülőgép, úgyhogy nem tud itt lenni azért tervezte így a napját, mert a napi renden az ő hozzájárulása egy későbbi pontra esett volna. Hát ez mindig felvet ilyen problémákat, de elnézést kért, és hagyott nekem egy üzenetet, amelynek az a tartalma, hogy McLarkin asszony nagyon jó jelentést írt, nagyon jó javaslatokat tett, támogassuk ezeket, de van néhány pont, amelyeket az árnyékelőtő szeretne kiemelni. Először is a COSME programot, ne felejtsük el, hogy egy olyan társadalomban élünk, amely öregszik. Ezért nagyon fontos, hogy a COSME program ne csak az innovatív nemzetközi KKV-kra koncentráljon, tehát ne csak a globálisan működő KKV-kra, hanem azokra is, akik az öregedő demográfiai trendet figyelembe veszik. Az öregedő társadalomban nagyon fontos, hogy sokfélék legyenek a KKV-k. Úgyhogy a fiatal vállalkozók mellett és a női vállalkozók kiemelése mellett gondoljunk bele, hogy a bevándorlóknak milyen a helyzete, akik vállalkozásokat nyitnak. Ezen kívül a vállalkozások generációról generációra való átadása. Ez egy nagyon fontos téma a KKV-k esetében. hogyan lehet azoknak a KKV-knak esélyt adni, amelyek csődbe mentek, fizetésképtelenséget jelentettek. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, a kozménak a támogatása nagyon kevés pénz áll rendelkezésre. Annak ellenére, hogy sokkal több ember támogat, mint a Horizont 2020-as program. Mégis a költségvetés kisebb. Úgyhogy gondoljunk bele, hogy általában a pénzügyi eszközöket az EU-ban hogyan lehetne összefogni és hangsúlyozni a prioritásokat. Nagyon fontos, hogy a versenyképesség, amelynek az innováció az alapja, elősegítse a KKV közötti hálózatépítést is, úgy, mint a COSME program és a Horizont 2020 segítségével. A keretfeltételek igen, itt politikai szempontból javíthatnánk a helyzetem. Nagyon fontos, hogy jó alapajánlatot tegyünk a KKV-knak, attól függetlenül, hogy milyen helyzetben vannak. és hogy a KKV építés melyik ciklus, ciklusának melyik fázisában vannak. Tehát ez nagyon fontos, de még egyszer köszönöm McLarkin asszonynak a jó munkát. Thank you. Köszönjük szépen. Köszönjük ezt a választ. Úgy látom, hogy Baluszári úr megérkezett, de először Kreuzmann urat szeretném megkérni. Köszönöm jelentés tevőként mondhatom, hogy, hogy angol nyelven megvan a jelentésem, elolvashatják bármikor az árnyék előadó után a Gebhardt jelentésre vonatkozó gondolataimat olvashatják. Tehát volt egy második lehetőségünk, és amitre nem volt lehetőségünk sajnos, a két és fél milliárdot, öt milliárdra alakítani, ez benne van a szövegben. A konzervatívokkal és a zöldekkel való megállapodás alapján tudatosan nem mondtuk ki a 2000, Horizon 2020-ast, mert nem akartunk háborút indítani 0,5, illetve 0,2-0,5 százalékra emelve tehát a 150 ezret is szerettük volna, mint küszöböt felemelni, hiszen megállapítottuk a vita folyamán, hogy a következő generációra való átvitelre az 50 ezer euró úgysem lesz elégséges, és ezért töröltük. McClarkin asszony jelentése rendben van, azzal nincsenek nagy ellenmondások. Az idegenforgalmat azért ékeltük ki belőle, mert tárgyalni semmiképp sem akarta, de aztán mégis belekerült. A digitális szolgáltatások előnyben részesítése kapcsán egy ellenmondás adódott. Nem akartunk ágazatú dolgokat beletenni. Persze fontos, támogatjuk a digitálist. Nem azt mondom, hogy nem fontos, de nem akartunk ágazati megközelítést belevinni a szövegbe. Legyünk konzekvensek. Ne legyen benne szektorális dolog. a súlypont lesz a második lehetőség, a bürokrácia leépítése nagyon-nagyon fontos, és a vállalkozási tőke, kockázati tőke tekintetében mondom, Németországban ez nem nagy téma, ám 5,5% azért van benne, mert máshol fontos a kockázati tőke egyes tagállamok más és más módon kezelik ezt a kérdést. Ezért fontos, hogy a kockázati tőke MLQ hatását megcélozzuk, és ezáltal forrásokat szerezzünk, bevonzunk ide. Nagyon fontos, mindig megállapítjuk, hogy a kockázati tőke a magánszférából származik, ám lehet, hogy megkönnyíti akár állami pénzeszközök, intézmények működését a pénzügyi eszközök alap, az alapítási fázisa, az indikátorok beledolgozása a szövegben, a tagállamok hatástanulmányai, a versenyképesség, ezek mind fontosak, üdvözöljük ezeket. Ami beletett a jelentésbe, nincs ellenmondás Larkin asszony, a között, amit én csináltam, meg amit maga a jelentés tevőként egyeztethetünk, és aztán meglátjuk, hogy egyfelé húzunk-e. Köszönöm szépen a támogatást. Igen, ennyit akartam. Good. it's a pleasure to have the rapporteur in the committee to be so receptive. Örülök, hogy a bizottságomban van egy ilyen fogékony előadó. Most Balusszari urat kérdezem, hogy Tud-e válaszolni a néppárt nevében eh, McClarkin asszony eh, jelentésére? Köszönöm, elnök úr. Nagyra értékelem ezt a jelentést eh, McClarkin asszony részéről. Különösen annak fényében, hogy a fejlesztés az egyik jelenlegi prioritásunk, ugyanis az európai gazdasági helyzet kedvezőtlen, és a kis- és középvállalkozások létfontosságú akacéljaink eléréséhez. Egyetértek azzal is, hogy az előadó nem csak arra helyezte a hangsúlyt, hogy ezeket a vállalatokat finanszírozunk és segítsük, ahogy egyre nemzetközébbé válnak, és ahogy a technológia új digitális formáit aknázzák ki és fejlesztik belső piacokat, például az elektronikus kereskedelem révén, hanem egyetértek azzal is, hogy hangsúlyozza a bürokrácia csökkentésének és a szabályok leépítésének szükségességét. Ugyanis ez a két dolog a vállalatok növekedését és fejlődését akadályozza jelen pillanatban. Ezzel együtt néhány módosító indítványt benyújtott az előadó, és ezekkel kapcsolatban én eh, nem vagyok eh, meggyőzve, azt hiszem, hogy ezeket még jobban el kellene magyarázni. Először is a második módosító, ami a mikrovállalatokat kizárja. Ez azokat a cégeket jelenti, amelyeknek kevesebb, mint 10 alkalmazottjuk van. A szociális eh, vállalatok és a kézműves vállalatok szintén kizárásra kerülnek. Azt gondolom, hogy különösen a kézműves vállalatok esetében alapvető kis- és középvállalkozásokról van szó, és Európa egyes területein ők képezik a gerincét a gazdasági rendszernek. Európa nem csak a nagy vállalatokra épül. Vannak olyan területek, ahol a vállalatok átlagos mérete nagyon kicsi, és ezek alapvető fontosságúak a fejlődés szempontjából. Természetesen nyújthatunk ösztönzőket ahhoz, hogy a vállalatok összekapcsolódjanak, és így meg tudjanak birkózni a globális piac kihívásaival, de ha kizárjuk a mikrovállalatokat és a kézműves vállalatokat, akkor eh, nagyon eh, nehezen tudom értelmezni azt eh, az előadó részéről, hogy mit, mit is tervezünk. A múltban egyablakos rendszernek neveztük ezt. Ma azt hiszem, hogy más neve van. Például a vállalkozás Európában hálózat. Nagyon örülök, hogy ilyen támogatási programokat azonosítunk Európa szerte, de az egyablakos rendszer valami többet jelentett ennél, ez általánosabb volt. Átfogó támogatást nyújtott a vállalkozásoknak. Az általános átfogó támogatás a vállalkozások számára, ebben állt ez a program. Bármilyen fejlődési szakaszban voltak is éppen, ez vonatkozott rájuk. Nem azt mondom, hogy ellenzem ezt, de szeretném meghallgatni a magyarázatát annak a javaslatnak, hogy a turizmust kizárnánk a kozme finanszírozásból. Egyes országokban a GDP 6 és 6-10 százaléka a turizmusból származik. És azt gondolom, hogyha azt szeretnénk, hogy egy szabályozás lefedje egész Európát, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudunk segíteni például a görögöknek, hogyha kizárjuk a turizmust. És van néhány olyan módosító, ami teljes mértékben kizár bármilyen olyan utalást, ami a turizmust vonhatná be és hogy olyan adatbázisokat, portálokat, kapcsolatokat alakítsunk ki. Talán a jelentés túlságosan erre fókuszál. Nem igazán értem, hogy miért olyan sok előadói módosító kizárja ezt a lehetőséget. Azt gondolom, hogy az Olaszországban lezajlott tragikus események, amelyek még tegnap is megtörténtek, azt mutatják, hogy a természeti katasztrófák következménye az ipari világban szintén figyelemre méltó. A korábbi jelentésben ez szerepelt is. Elmondanám, hogy Olaszországban a földrengések következményeként olyan területeket láthatunk, ahol az ipar teljes mértékben leállt. Természetesen ennek az egyik oka a munkahelyi biztonság, és ez prioritásunk, annak is kell lennie. A fejlesztés során sem hagyhatjuk ezt figyelmen kívül. Ez befolyásolja azt, hogy hogyan dolgoznak az emberek a KKV-kban is. De talán ezt a témát is jobban ki lehetne még bontani. Ezen kívül az általános megközelítést kielégítőnek találom, bár nyilvánvalóan még több forrást kell ehhez hozzárendelni, hiszen a dolgok jelenlegi állása szerint gondoskodnunk kell arról, hogy több finanszírozás legyen elérhető. Köszönöm. Köszönjük szépen Váduszári úrnak a támogatást, és azt is, hogy megemlítette az olaszországi földrengést. Részvétünk önnek és az olasz kollégáknak is. Legutóbb akkor voltam ott, amikor a motorkerékpárok ügyét vizsgáltuk, és ekkor felkerestük Bolonyában a Ducati gyárat és más vállalatokat is. Rura asszony, azt hiszem, hogy ő az utolsó árnyék előadó, és utána megnyitom a szót más hozzászólásoknak is. Rövidre foghatom. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy McClarkin asszony jelentését kiválónak találom. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy Kreuzmann úr stratégiáját is teljes mértékben támogatom, azaz, hogy ne legyen ágazat specifikus megközelítés, mert az a struktúra, ami a KKV-kra jellemző, nagyon különböző egyes tagállamokban, és ennek megfelelően a támogatás is más és más kell legyen. Ha pedig ágazatokra koncentrálunk, akkor fennáll a veszély, hogy inkább alássuk az ott esetben a KKV-k álláspontját ezért kéne kihagyni az ágazati megközelítést, és meghagyni a játékteret, a mozgásteret a tagállamnak helyben. Például az idegenforgalom Olaszországban nagyon nagy szerepet játszik, más államokban a gép, gyártás, máshol meg a, a, a, az ápolás, szociális szolgáltatások. Ilyen széttartó ö, vállalati struktúrák esetén nem érdemes ágazati megközelítést alkalmazni. Váltaszerű részéről helyén való, hogy a mikrovállalatokat és a kézműves vállalkozásokat is beleveszi a szövegbe, ez feltétlenül támogatandó megközelítés. Köszönöm a két jelentéstevőnek, adom meg mindjárt a szót. Előtt azonban megkérdezem, van-e, aki hozzászólna a vitához? Akkor én magam néhány pontot felhoznék. Kaptunk a svéd parlamenttől egy levelet, ennek a javaslatnak egy bizonyos elemére vonatkozik, a kereskedelem támogatására, és azt mondja, hogy a kereskedelem támogatására elérhető támogatásokat illetően a bizottságnak a javaslata nem felel meg a szubszidiaritás elvének. Nem tudom, hogy most van-e már valami véleménye a jelentéstevőknek ezzel kapcsolatban. Végül <clears throat> McClarkin asszony jelentésének van egy nagyon fontos része. Nevezetesen, hogy a bankokat ösztönözzük, hogy a KKV-knak adjanak kölcsönöket. Jelenleg Európában a mérlegüket akarják helyrehozni a bankok, és ezért a KKV-knak sokkal nehezebb kölcsönökhöz hozzájutnia, mert magasabbak a kezelési költségek, hiszen nagyobb kockázatokat vállalnak. Ez pedig nagyon nagy nyomást helyez a KKV-kra. Az alternatív finanszírozási források megtalálása nagyon fontos, de ugyanakkor talán a bankoknak adhatnánk egy úgynevezett speciális finanszírozási formát, erre azonban ellenőrzési formára van szükségünk, hogyan kövessük ezt nyomon. Szerintem országról országra változik a helyzet. Ilyen értelmű McClarkin asszony javaslata is. Ez jó javaslat. Ki szóljon hozzá először? Kreutzmann úr? Kreutzmann úr. Köszönöm szépen. Baltasáre úr. A mikrovállalkozásokat persze be kell vonnunk, pontosan azért, mert például Németországban nagyon sok mikrovállalkozás van. Idegenforgalom hogyha európai szintű, akkor az idegenforgalmat van értelme bevenni. Mi nem zárjuk ki a turizmust. Csak hogy nem szeretnénk külön szektorális megközelítést, mert akkor mindenki majd eljön, és azt mondja, hogy ha vannak külön KKV-k, akkor lezen, ezen kívül ez is, az is. Jó, ezért aztán azt mondjuk, Hogyha a digitális szolgáltatásokat bevonjuk, azok viszont szektores megközelítés. Legyünk már konzekvensek. A kozma esetében megpróbáltuk egyszerűsíteni a hozzáférést. A Horizont 2020-ban, ami a kutatásról szól, nagyon összetett a kérvényezés és a nyomonkövetés. Mi azt kérjük a bizottságtól, hogy egyszerűsített formában fenntartsa a jelenlegi rendszert, például a Kozme 20-nál is, a Kozménél is. Egy meghallgatáson vettünk részt, pontosan azt mondták a résztvevők, hogy nagyon nehéz bejutni egy programba, de ha már bejut az ember, ha már átugrott a küszöböt, akkor szívesen részt vesz utána még több programban. Tehát aki egyszer már beadott egy pályázatot, az szívesen pályázik még egyszer. Úgyhogy mind a két intézmény hasonló irányba halad. Köszönöm meg, Clarkin asszony. Köszönjük, egyetértünk a véleményével. Elnök. Ariaszkó asszony egy rövid hozzászólásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem értettem rosszul, de a digitális ágazatról beszéltünk, de hát nincs is olyan, hogy digitális ágazat, digitális piac van. Nem tudom értelmezni a digitális ágazatot, mint olyat. E, ez igazából csak egy árnyalat, azt hiszem, hogy ez így kizárja a digitális környezet más szektorait. Azt gondolom, hogy ez nem egy ágazat, hanem egy egész piac. Köszönöm. Uh, thank you very much. Mr. McClarkin, to conclude. McClarkin asszony. De hallgassuk meg inkább először a bizottságot. Elnézést, de tudom, hogy itt van a bizottság. A bizottságnak megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. De Kranero úrnak adnám meg a szót a helyettesemnek. Köszönöm. Érdeklődve hallgattam ezt a vitát. A bizottság megvizsgálta a jelentéstervezetet, és szeretnénk köszönetet mondani McLarkin asszonynak, hiszen hangsúlyozta, hogy a COSME programnak különösen milyen kihívásai vannak, és az okos szabályozásnak, a KKV-k tesztelésnek, a versenyképesség felmérésének. Hagy mondjak néhány szót bizonyos módosítókról. Hagy kezdjem az idegen forgalommal. A bizottság nem ért egyet azzal, hogy kivegyük az idegenforgalmat, mint szektorális megközelítést. Az egyik oka ennek az igazságszolgáltatás. Hiszen az idegenforgalom külön igazságszolgáltatási eljárás alá esik a Lisszaboni szerződésben. Ezért kellett a bizottságnak külön referenciákat bevenni a jelentésbe az idegenforgalomról. Ezen kívül a válság alatt különösen az idegenforgalom az az egyik szektor, amely a válság ellenére is nő, és munkahelyeket teremt, még most is. Úgyhogy a bizottság azt gondolja, hogy nagyon fontos külön utalásokat benne hagyni a szövegben. Ma a versenyképesség és innovációs keretprogram keretében már finanszírozzuk a turizmust, ami a vállalkozások hálózatát illeti, bizonyos módosítók azt célozzák, hogy tisztázzuk enne ezeknek a szerepét. De sajnos a beadott módosítónak az lenne a hatása, hogy ezeknek a hálózatoknak a hatása limitált lenne. Valdeszári úr is említette ezt. Mi úgy gondoljuk, hogy a hálózatoknak egy ablakos ügyintézésként uniós szinten kell működnie, de nem szabad megduplázniuk a tagállami intézkedéseket. De EU szinten egy ablakos kell, hogy legyen, és nem csak tanácsadói szereppel kell bírnia, tehát ha akarják, akkor együttműködünk a pontosabb megszövekezésben, de nagyon fontos, hogy tisztázzuk a hálózatok szerepét. Másik pont a monitoring, a nyomonkövetési rendszer a bankok számára. Már létezik egy ilyen rendszer a jelenlegi programban, és ezt szeretnénk továbbra is megtartani. De a pontos részleteit az új pénzügyi keret áttekintésekor szabjuk meg. 24-es módosító az éves nyomon követési jelentésről. McClarkin asszony azt javasolja, hogy legyenek plusz elemei, csak hogy sajnos az év végére még nem szolgáltatják be ezeket az adatokat, így aztán nem tudjuk ezt belevenni ide, inkább a nyomon követési jelentés helyett az értékelési jelentésnek legyen ez eleme. Akkor tudtunk a programok hatásáról beszámolni. Szeretnék rámutatni, hogy a bevándorlók és más veszélyeztetett gyengébb vállalkozók csoportjára való utalás már benne foglaltatik a jelentésben. Ugyanez igaz a vállalkozások generációról generációra való átadására. A, az összehangolást illetően a Kozma és a Horizont ezek közös platformot képeznek, és a szinergiájukat üdvözli a bizottság. Végül a mikrovállalkozások és az egyszemélyes vállalkozásokat is lefedi ez a szöveg, csak külön kiemeli a KKV-kat, de hát ide beértendőek a mikrovállalkozások. Van kis, több kisebb megjegyzésünk is, de ezt két oldalú tárgyásokon szeretnénk felvetni. Köszönöm. Uh, you didn't comment on the subsidiarity challenge. Nem szólt hozzá a szubszidiaritási kihívással kapcsolatban. A bizottság egyetért ezzel, vagy sem? Nos, valóban természetesen alaposan megfontoltuk a svéd parlament állásfoglalását, válaszoltunk is rá. Ez egy általánosabb jellegű megjegyzés, az az igény, hogy ne legyenek egymást átfedő cselekvések a tagállamok között, különös tekintettel a szubszidiaritásra. A bizottság is ezen vonalak mentén gondolkozik, ami pedig a kisvállalkozások globalizációját illeti, mi a kozmin belül tervezünk ebbe beavatkozni. Jelenleg tagállami szinten létezik ez. Amit mi a COSME végrehajtása során javaslunk, az természetesen elkerülni az átfedéseket, és azt, hogy a tagállamok párhuzamosan cselekedjenek ugyanazon a területen. Mi csak szeretnénk kiegészíteni ezeket, és EU-s hozzáadott értéket teremteni. Vádusszeri úr! Gefram asszony is ott van. Igen, elnök úr, azt gondolom, hogy amikor a turizmusról van szó, akkor itt nem annyira egy tartalmi elemről van szó, hanem inkább arról, hogy a bizottságnak rendelkezésre áll ez az új hatáskör, és hogy ezt úgy használta ki, hogy egy egész sor turizmusfejlesztő intézkedést hozott létre. Eltérhet a véleményünk azt illetően, hogy ez a jelentés a megfelelő eszköz arra, hogy olyan ösztönzőket és mechanizmusokat építsünk be, amelyek ezt az igen fontos ágazatot támogatják. Ragaszkodhatnánk ahhoz a szabályhoz, hogy általános értelemben a vállalkozásokra hivatkozunk, és nem hangsúlyozzuk különösen a turizmussal foglalkozó vállalatokat a jelentésben. Ugyanakkor a körülmények még mindig fennállnak. Konkrétan arra gondolok, hogy a bizottság átadja ezeket a hatásköröket egyes jogszabályi aktusokban, és új hatáskörei vannak a turizmus illetően. Azt gondoltam, hogy volt még önnek is egy megjegyzés. Köszönöm szépen. Répő úr nevében beszéltem első körben, azonban szeretném elmondani a saját véleményemet is. Igen. Elnézést ami esetleg különbözik repúrétól. Volna egy kérdésem, nem annyira konzekvens nekem, amit az Európai Bizottságtól hallottam. Az idegenforgalmi ágazat rendkívül fontos az Európai Unió egészében. Ezt belátom, igen világos, minden államban van fontossága ennek. Az is helyén való, hogy a Lisszaboni szerződés az idegenforgalom tekintetében is uniós hatásköröket irányoz elő. Ám az, hogy általános programban, amelynek a célja a KKV-k általános támogatása, csak azért, mert a Lisszaboni szerződésben vége bekerült az idegenforgalom, ez, ezért mindenképp meg kéne említenünk, Hát ennek ellen mondanék, és az Európai Bizottság képviselőnek mondom, hogy persze magá, magától értetődő, hogy az idegenforgalommal foglalkoznunk kell, azért is, mert benne van a Lisszaboni szerződésben, de ez nem jelenti azt, hogy kifejezetten expressis verbis bele kell tegyük minden szövegbe, ebbe is. És más területeket, amelyek más államok számára fontosabbak, mint Olaszországban, Spanyolországban például, és ezeket nem említjük meg. Ez egyfajta egyensúlytalanságot teremt, egy általános programban. Éppen megnéztem, hogy pontosan mi is a címe a szabályzásnak. Javaslat egy a versenyképességét, a vállalatok versenyképességét és a KKV versenyképességét támogató program esetében. Tehát nem arról van szó, hogy az idegenforgalom területén működő KKV-k támogatásáról szóló rendelet javaslat. Úgyhogy nem lehet kiemelni csak úgy egy bizonyos ágazatot. Ha viszont már támogatjuk ezeket a forgalmat, akkor azt én támogatom, de akkor azt a címben is szerepeltetni kell. Mondjuk azt, hogy csinálok egy programot az idegenforgalom érdekében. De vagy mindenkinek egyformán, vagy specifikusan, konkrétan ágazatra. Úgyhogy nem értem, hogy hogyan akar, miért akarjuk beerőltetni minden áron az idegenforgalmat a szövegbe. Agreement with your point of view, Mr. Gephardt. So I think Mr. Kreutzmann also agrees with that. Azt hiszem, hogy Kreutzmann úr is egyetért ezekkel a megjegyzéseken. McClarkin asszony, szeretné összefoglalni? Én örülök, hogy a kollégáim végre fölébredtek, és itt vannak a vitán, nagyon jó hozzászólásokat hallani. Baldassari úrnak a megjegyzésére utalva. Én azt gondolom, hogy a második módosítást illetően természetesen a mikrovállalkozások már benne vannak. Én próbáltam a túl specifikus utalásokat kivenni belőle. De kivenni például a kézműipart. Az egyablakos ügyintézést illetve persze az európai hálózat egyablakos. Létezik, csak hogy én a megkettőződést akartam elkerülni tagállamokkal. Hogy uniós szintű legyen az ügyintézés. Tehát biztosítanunk kell, hogy ne duplázzuk az erőfeszítéseket. És biztosítanunk kell, hogy hatékonyan működik, hiszen nagyon nagy támogatás szív fel. Idegenforgalom csak úgy, mint a többi szektor, KKV-ként kerül megemlítésre. A bizottságnak üzenem, hogy nekem úgy tűnik, hogy próbálnak egy hátsó kaput találni, ahol benyomhatják az idegenforgalmat Szerintem vannak más területek, ahol ki lehetne emelni a turizmus, de nem itt. Ahogy a bizottság már mondta, már amúgy is növekedik, növekszik a turizmus. Mi a helyzet a többi KKV-vel? Tehát említsük ugyan meg az idegenforgalmat, de ne hangsúlyozok túl. Kreuzmann úr, nagyon örülök, hogy ön itt van, és hogy a Kozme programról nagyon sok gondolatot vetett fel, illetve hogy a költségvetést 5 milliárdra növeljük. Hát sok szerencsét hozzá, de hogyha emeljük, mert ez egy hatalmas emelés, akkor biztosítsuk azt, hogy ne az adminisztrációs költségekre fordítsuk ezt. Nagyon fontos, hogy eljusson a KKV-khoz, hiszen biztosítanunk kell, hogy ők maguk megkapják, és így növekedjenek. Nagyon örülök annak, hogy önök hajlandók együttműködni abban, hogy külön módosítókat együtt adjunk be, például az olasz földrengéssel kapcsolatban, de a többi dolgot illetően a következő napokban két oldalúan megegyezhetünk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek! és a bizottságnak. Ja. Ami az ütem ütemtervet illeti, most hetedik ez jövő hét, módosítók határideje, és július 10-én, 7-10-én szavazzunk itt. Jó, nekem ma ez nagyon sűrű ez a nap, mert három jelentésem van, de köszönöm szépen. Energetic leadership of the dossier, and I'm delighted that this caused so much interest, which is really what köszönöm a eh, lelkesedését, eh, és ez a jelentés valójában erről szól. Több eh, megközelítést kombinál, tehát köszönöm szépen a lelkes munkavégzést. Csak egy magat szeretnék volna mondani. Amikor a digitális szolgáltatásokról van szó, akkor nem az ágazatra gondoltam. Azt hiszem, hogy ez egy fordítási probléma lehetett, én itt azt mondtam, hogy a digitális szolgáltatások olyan értelemben, hogy portálok vagy online szolgáltatások, amelyekkel információt oszthatunk meg. Csak szerettem volna ezt pontosítani. Jól van, köszönjük szépen. Akkor most térjünk át a következő napi rendri pontra. Egy fél óra múlva egy igen fontos tárgyaláson fogok részt venni. Barbara Weiler kolléga, mivel az alelnökök nincsenek jelen, ezért ő fog elnökölni helyettem. És őre bízom a bizottság vezetését. Most akkor áttérünk a Költségvetési Bizottság véleményére a több éves pénzügyi keretről, ami egy rendkívül fontos vélemény számunkra. Báduszari úr az árnyék előadó, tehát ő több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban ő az árnyék előadó, csak nézem, hogy itt van-e. Gephardt asszony pedig úgy tűnik, hogy mindent elvégez ma délután. Rúra úr, Kosisznyik úr nincs itt, Guillaume úr sincs itt. Ne azt gondolom, hogy azért a kemény magaz itt van. Most át is adom a szót Weiler asszonynak, hogy vezesse le a vitát, amíg én vissza nem térek. So, Mr. Buzoy, go. Thank you very much, Mrs. Weiler. Uh, Köszönöm szépen, Weiler asszony. Először is szeretném megköszönni a bizottságnak a javaslatot, amit az új többéves pénzügyi keretre tettek. Ami előttünk fekszik, az jobb, mint a jelenlegi TPK, és egészen biztosan az Európa 2020-as célok irányába mutat. A javaslat olvasásakor különösen méltányoltam, hogy erre a stratégiára külön utalás is történt. Ugyanis létfontosságú, hogy a hosszú távú pénzügyi elkötelezettségeink összhangban legyenek a szakpolitikai célkitűzésekkel. Ez a pozitív megjegyzésem. A negatív az, hogy ez még mindig nem elég. Szeretnék emlékeztetni a Sure bizottság munkájára, ami a 2013-as szinthez képesti 5%-os növekedés ellenére az EU még mindig nem lesz képes elérni a céljait. Ambiciózusabb költségvetésre van szükség, és hatékonyabban kell allokálni a forrásokat, hogyha komolyan gondoljuk az Európa 2020 stratégia céljait, és a növekedésbarát politikák mellett szavazunk. Természetesen a jelenlegi gazdasági környezet nem javít a helyzetünkön. A, következő TPK-ról szóló tárgyalások olyan pillanatban zajlanak, amikor maguk a tagállamok is költségvetési konszolidáció kellős közepén vannak, és ezért észszerűek a mi követeléseink. A tárgyalások szerintem meglehetősen durvák lesznek. A javaslatnak azokat az elemeit szeretném kihangsúlyozni, amelyek a a belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottság számára különösen fontosak. E, jelenleg e, is megvalósítjuk az egységes piaci e, jogszabályt, és ezt valószínűleg egy második is követni fogja. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a TPK biztosítsa a megfelelő forrásokat ezen vállalásaink teljesítéséhez. Jelenleg egy olyan többéves programról tárgyalunk, ami a fogyasztók számára rendkívül fontos lesz, hiszen a COSME program, a fogyasztói program, a VAM program, és így tovább. Azt gondolom, hogy következetesen kell ezen munkálkodnunk, és ezt a több éves pénzügyi keretben is meg kell jeleníteni. Figyelembe kell venni a KKV-k fontosságát, és most itt nem fogom felsorolni azokat az érveket, amelyek már az előző vitában is elhangzottak, mert ezek a vállalatok létfontosságok a gazdaság és a foglalkoztatás szempontjából úgy támogatnánk a kis és középvállalkozásokat, hogy finanszírozási forrásokhoz biztosítunk hozzáférést, és olyan eszközöket nyújtunk nekik, melyel növelhetik versenyképességüket az egységes piacon és azon túl a globális piacon is. Ezen kívül hevesen támogatjuk a COSME programot, de ahogy kollégáim is elmondták, a 2014-2020-as finanszírozás túlságosan csekély ahhoz, hogy eredményt érjünk el. A fogyasztói program igen fontos fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztók valódi hatalommal való felruházására van szükség, tájékoztatásra, oktatásra, jogaik védelmére, és olyan vitarendezési eszközökre, amelyek valóban hatékonyak. Robert Rashford kollégám saját véleménytervezetében hangsúlyozta ezt. Végül, de nem utolsó sorban azt gondolom, hogy az infrastruktúra nagyon fontos a jól működő egységes piac szempontjából, akár energiáról, közlekedésről vagy a digitális gazdaságról van szó. Teljes mértékben támogatom a bizottságnak azt a javaslatát, hogy az európai összekapcsolódási eszközt hozzuk létre. Ugyanakkor más pénzügyi mechanizmusokra is szükség van, hiszen az ezen eszköz keretében biztosított finanszírozás a jelenlegi szükségletekhez képest eltörpül. Csak egy példát mondanék erre. 9,1 milliárd eurót szánunk az energiára, miközben becslések szerint 200 milliárd euróra lenne szükség 2020-ig beruházások formájában. Az európai projektkötvények hasonló hasznos eszközöknek bizonyulhatnak, de ennek túl kell mutatnia a, a tagállamok közötti tranzakciókon, és milliók helyett milliárdokat kell magukban foglalni. Az adózás, a kutatás és oktatás is rendkívül fontos, de szándékomban el néhány módosítót benyújtani, és kollégáimtól is számítok ilyenekre. Az árnyék összetevőktől és a bizottságunk más tagjaitól is szívesen fogadok módosítókat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Buzoly úr! Most jönnek az árnyék előadók. A néppárt nevében Arias Efseferia úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EPP nevében fogok beszélni, és jelen nem lévő kollégáink nevében. A szöveget megfelelőnek tartjuk, egyetértünk vele. Úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy a következő öt évben a növekedést megalapozzuk, és azt gondoljuk, hogy a finanszírozás is megfelelő. Nem mindig kielégítő, de megfelelő irányba mutat. Támogatjuk a kozméről szóló jelentést, és mindazt, ami, ami tartalmaz. Köszönöm szépen! Köszönöm. Szocialisták nevében Géphátasszony, köszönöm. Antonia Coya de Campos urat képviselem, aki az ITRE szakbizottságban van éppen, a Connecting Europe Facilities jelentés tárgyában számol be, nem tudott itt lenni pont most. Azt gondolja, hogy nagyon figyelnünk kell arra, hogy először is, először is köszönetét szeretne mondani a jelentéstevőnek, jó anyag ez, jó javaslatokat dolgozott ki, általában is elmondható, nagyon fontos ügy ez az, hogy az Európai Unió kiadásokat ez, a kiadásai hatékonyabbak legyenek, és európai szinten adjanak hozzá értéket az állampolgárok számára érzékelhető módon a témákhoz. A belső piac és a fogyasztóvédelem esetében érvényesül ez nagyon láthatóan, hiszen épp ezek azok a területek, ahol a hatékonyság valóban megragadható. Mivel e témák oly fontosak, és mivel ezzel, ezzel kapcsolatos konkrét témák is megfogalmazódtak, de Campos úr egyetért a jelentéstevő azon gondolatával, hogy a fogyasztóvédelmi programok és az új versenyképesség program a KKV-k számára meg kell nyíljon. Ami az utóbbit illeti, azt szeretné Campos úr kifejezni, hogy a kkv számára a legnagyobb nehézség jelen pillanatban azzal kapcsolatos, hogy a pénzügyi támogatásokat, illetve hiteleket nem tudnak felvenni. Nem a, a gondolatok, nem a, a, a vállalkozási tevékenység jelenti a problémát tehát, hanem a, a hitel szűkössége különösen a, a nehéz pénzügyi helyzetben, vagy gyengé pénzügyi helyzetben levő tagállamokra érvényes ez a megállapítás. Ez az a pont, az Európai Unió segítséget tud nyújtani, és kell is nyújtson, annak érdekében, hogy ezen államokban javítsa a KKV-k helyzetét. Ezzel kapcsolatban elmondandó az is, hogy sajnálatos, hogy a pénzeszközök ennyire korlátosak, a 340 millió euró éves keret nem mondható túlzatnak, és ezért nem, ez, ez a kis, viszonylag kicsi forrás nem tesz lehetővé nagy hatást. A, pozitív, a pozitívum a bizottság javaslatában az, hogy egyszerűsítené az eljárásokat, és a KKV-k részvételét könnyebbé tenné a pénzügyi források juttatásában, illetve a programokban való részvételt egyszerűbbé teszi. Az árnyék előadó bizonyos abban, hogy Buszoly úrral, mint mindig most is jó együttműködést tesz kialakítható, és hogy sikerül majd egy körű konszenzust kialakítani amelyet aztán be is terjeszthetünk, amelyre támogathatjuk a témákat az illetékes bizottság előtt. Köszönöm szépen, Rülasszony, Rülasszony a zöldek nevében. Köszönöm, rövid leszek, csatlakozom Géphárt asszonyhoz, én is támogatom Buszoly urat, Buszoly úr fáradozásait. Az egész tanácskozásban a mi szerepünk viszonylag kicsiny, már mi szakbizottságunk szerepe viszonylag korlátozott, ám azért meg kell védenünk érdekeinket feltétlenül. Ja. Igen. Vajon a konzervatív frakció jelen van? Nincs senki nincs körükből, akkor megyünk tovább, GUE sincs senki részéről képviselve, eléggé kevésbé vitatott jelentés, ez, ez EFT, az sincs itt. Már senki abból a frakcióból. Kommission haben wir nicht. Európai Bizottság nincs. Mielőtt Buzai úrnak visszaadnám a zárszót, magam is kitérnék egy egy kérdésre. Hallottam a vita során, hogy viszonylag kicsiny pénz, volumenekről, pénzösszegekről van szó. Érdekelne engem az, hogy ha a pénzügyi ö, keret ilyen viszonylag alacsony, milyen módon lehetne más eszközöket bevetni a likviditás javításában. Például a pénzügyi forgalomra vonatkozó irányelv keretében. Tudnék, ez is egy építőköve lehet annak, hogy gyorsabban, megbízhatóbban kapják meg a pénzüket a kisvállalatok. A Small Business Act egyik építőköve volt ez tavaly is, és akkor is ebben a szellemben támogattuk ezt a megközelítést. Vajon hol tart a végrehajtása annak a, az irányelvnek a egyes tagállamokban? Tudnak már erről valamit? a bizottság esetleg, ha nem is ma, de telefonon talán betájékoztatna bennük attól, hogy annak az iránynak a végrehajtása hogyan áll. Buzoly úr? Ah, Na ja, de nem vezin a... No akkor. Busoly úr kap zárszóra szót. Sí, eh, antes hablé en nombre del grupo, ahora quería hablar como... elnök úr. Most az Elektronikus Bizottság munkacsoportjának koordinátoraként beszélek. Az ötös ponttal kapcsolatban szeretnék tenni egy megjegyzést. Itt az egységes energia és digitális piacról van szó, amit különösen fontosnak tartok, ugyanis az egyik legsúlyosabb probléma a munkanélküliség. És ezt a két ágazatot már európai szinten aknázzuk ki, különösen a digitális piacot illetően, ami véleményem szerint a legnagyobb hozzájárulást tudna biztosítani. És ez egy olyan ágazat, ahol jelentős munkahelyteremtésre számíthatunk és ezek nem csak a növekedésnek, hanem a foglalkoztatásnak is a motorai. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy itt az ötös részben megemlítsük ezt, különösen az egységes digitális piac tekintetében. Köszönöm. Köszönöm, Búzaj úr. Köszönöm szépen. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani, aki szólt egy jó szót a jelentésemről. Arias úrral is egyetértek, megfelelő, de azért lehetne nagyobb is a pénzügyi finanszírozás, az bizonyos területekre szeretnénk sokkal több pénzt kapni. És a fogyasztói politikát illetően nagyon nagy különbségeket lehetne elérni. Persze vannak bizonyos tagországokban gazdasági nehézségek, és általában véve a politikai légkör nem túl jó, de majd meglátjuk, mi történik, mégis szeretnénk több támogatást kapni. A digitális belső piac elengedhetetlen a jövőnk számára. Gebhardt asszony, köszönöm ennek is. Az európai kiadásokat racionalizálni kellene, Nyilván a kkv számára a finanszírozáshoz való hozzáférés a legnagyobb probléma, a kölcsönökhöz való hozzáférés. Ezt prioritásként fektettem le, hogy a COSME program nem elég, más megoldásokat kell találnunk. Rüle asszony, köszönöm szépen a támogatását. A zöldek hozzájárulását általában véve. Weiler asszony. mind a ketten megpróbáltuk a késedelmes fizetésekre vonatkozó irányelv átfogalmazásába részt venni, de szerintem jó ötlet, ha megkérdezzük, hogy a bizottság milyen magyarázattal szolgálna. Románia az országom részéről azt tudom elmondani, hogy sajnálatosan ezt az irányelvet a gyakorlatban nem valósítottuk meg, és vannak olyan országok, ahol a késedelmes fizetések nagyon nagy problémát okoznak. Persze az év végéig még van idejük ezeknek az országoknak, de ahogy ön is mondta, a KKV-kat segíthetné az a készpénz forgalomban, hogyha nem lennének késedelmes kifizetések. Én a következőket javaslom, módosítók határideje 6. hó 18-a dél. Szavazás ebben a szakbizottságban 7. hó 10-e a nyári szünet előtt. Ezt javaslom. Köszönöm. Köszönöm, Buzoly úr. Következő napi rendi pontunk. Igen, igen, Buzoly úr 18-át mondott delet határidőként, mondja az elnök. Következő napi rendi pont. Transeurópai energiainfrastruktúra. Kányete asszony már itt van. Az elnök asszony, úr, elnök úr pedig azt mondta nekem, hogy nagyon büszke arra, hogy sikerült Kányete asszonynak tolmácsolást kapnia mára. Sivjevics úr, még nincs itt? Gephardt asszony átveszi tőle? A liberálisoktól Busoly úr, Zöldek, Rüle, asszony, Gue, senki, ECR, Bilán úr még mindig nincs itt. Akkor kezdjük. Kányéte asszony, tessék öné a szó. Thank you, Madam Chairperson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani, hogy az anyanyelvemen szólhatok. Ez az IMKO bizottságban egy nagy eredmény, hogy lettül is hozzászólhatok. Ami a transeurópai hálózatokat illeti, Szeretnék az árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondani, és a jelentéstevőknek is a beadott javaslatokért. Köszönöm a támogatást és a tanácsokat, amiket kaptam. Most pedig szavazhatunk holnap az IMCO szakbizottságban. 17 módosító indítványt, 70 módosító indítványt kaptam összesen. Ezeknek többségét megpróbáltuk elfogadni, Sajnálatos módon nem tudtunk minden módosítót felkarolni, Részben azért, mert a politikai meggyőződésemnek és az a politikai meggyőződésének ellent mondanak. de ugyanakkor úgy gondolom, hogy kiegyensúlyozott véleményt állítottunk össze. Megfelelünk az IMCO mandátumának, és ugyanakkor biztos vagyok abban is, hogy az energia a működését javítja a jelentés, és a Lisszaboni szerződés célkitűzéseinek is megfelel. Biztosítanunk kell a fogyasztók védelmét a válság idején. A beadott módosítóknak megfelelően a KKV-k védelmét kiemeltük, illetve a háztartások védelmét, hiszen mi úgy gondoljuk biztosítanunk kell, hogy a háztartások által fizetett számlák ne emelkedjenek. Ugyanakkor az energiállátás biztonságát is biztosítanunk kell. A 2009-es IMCO jelentésnek a kibővítése ez a jelentés, annak a megalkotásában is részt vettem. vietu rašanos un ekonomisko izaugsmi. Tie ir Új munkahelyek teremtés és gazdasági növekedés, ezek a tevékenységek is azt jelentik, hogy az energia infrastruktúrák javításához és az Európai Uniós versenyképesség növeléséhez hozzájárulunk. Ez nagyon fontos a válság idején. Amikor megvitattuk ezt a jelentést, többször megvitattuk azt is, hogy a határterületeken hogyan lehet együttműködni, általában az energiaszolgáltatásokat illetően. Vannak olyan eszközök, amelyek ezt segítik elő. Végül Correire de Campos úrnak az ITRE felelős jelentéstevének gratulálni szeretnék. Remélem, hogy hozzájárulunk az energiaellátás hatékonyságához, biztonságához és jobb működéséhez, és támogatni fogjuk az új energiaforrások felhasználását, valamint az energiahálózatok összehangolását. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Kalnite. Köszönöm, Kálnyite asszony. Na, akkor most jönnek az árnyék előadók. Először a szociáldemokraták részéről már Zivics. Dziękuję bardzo. E, no, zmierzamy do e, szczęśliwego finału e, w tych... Köszönöm, nagyon közel vagyunk a célvonalhoz jelentés menetében. Én tárgyaltam már több alkalommal ebben a kérdéskörben többekkel. 17 módosító van előttünk most. Meg kell mondanom, hogy ezek összefoglalják megfelelő módon az eddig folyt eszmecserét, tehát egyfajta konklúzióit jelentik ennek a, a vitának, ám nehezen hozhatók egy tető alá. Egyetértettünk mindannyian abban, hogy a fogyasztóvédelem feltétlenül kiemelendő, ám semmiképpen sem vezérfonala, vezérmotívuma ennek az állásfoglalásnak. Ezt is be kell látnunk, hiszen ez egy alapvetően technikai, illetve politikai dokumentum, és pénzügyi e, jellegű sem, mint fogyasztóvédelmi. Ilyen értelemben az, amit ki kellett emelni, azt megfelelően kiemeltük, illetve belépítettük a szövegbe. A szocialista frakció most tárgyalta meg a szavazólistát. Nagy meglepetéseket, vitákat nem fog ez kavarni várakozásaim szerint. De, mint mondottam, ez egy alapvetően pénzügyi jellegű szöveg, amely nem a mi hatáskörünkbe tartozik. A a kohéziós alapok védelméről szól. Nem, mi mondtam, tettem a mi szakbizottságunk főcsapás irányába első téma ez. Az Európai Bizottság képviselői is számot adtak arról, hogy nagyon fontos drámai kihívás áll előttünk az energetika terén. Az energia árak ban való eltérés 30%-os lehet egyes területeket összevetve. Én értelemben ezek az energiahálózatok, ha integráltabbak volnának, akkor kiküszöbölhető volna ez a probléma, ez hatalmas lépés volna az egységes piac elmélyítése irányába, ez, és az egységes piac kell legyen a válasz a válság kihívásaira. Ebben a szellemben optimista is vagyok, és nagy reményekkel fordulok a szavazás, állok a szavazás elé be, és köszönöm Kálniete asszony a jelentéstevő profi munkáját és emberi kedvességét, amelyel az alárendelt árnyék előadók véleményét is meghallgató több beépítette a szövegbe. Ja, vielen Dank, Marek. Köszönöm, Marek. Rüla asszony a zöldek nevében. Hát én is rövidre tudom fogni mondandómat. Az előadóval való együttműködés jó volt, a jelentést is jónak találom. Néhány módosítóval kapcsolatban volt némi problémánk. Sajnos mit úr nincs, ír, nincs itt, mert hogy főleg az ő módosítóról szerettem volna beszélni, mert ezek csak kicsit a, a, a, a kiépítés irányába, a végrehajtás irányába haladtak, amely nem a mi hatáskörünkbe eső téma. Az energia megtakarítás, energiahatékonyság témái fontosak, mint mondottam, de mond, mint mondottam azt is, ezek nem a mi hatáskörünkbe eső témák. Tehát a hálózat kiépítésével kapcsolatban nem sok mondandónk lehet. Nekünk a belső piac kérdésére kell koncentrálnunk, a többi az ITRA asztalára tartozik, nem a miénkre. Ja, Igen, köszönöm szépen, Rüla asszony. Következő árnyék előadunk. Adam Bilan úr. Dziękuję bardzo, e, pani przewodnicząca, dziękuję również e, pani sprawozdawczyni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is. Úgy gondolom, hogy e, Kanyete asszony nagyon keményen dolgozott a jelentésen, és még inkább a módosítókon. Nagyon kiegyensúlyozott dokumentumnak tartom, és helyes irányba mutat, amikor ener- Európa energiállátásának biztonságáról beszél. Kanyete asszony álláspontjával összhangban úgy gondolom, hogy a végrehajtás kulcsfontosságú lesz az energiaügyi célok elérésében, ahogy az a szerződésben is szerepel. A mi bizottságunk szempontjából ki kellene hangsúlyozni, hogy ez nem vezethet az energiárak drasztikus emelkedéséhez egy átlagos háztartás számára. Azt gondolom, hogy az energia területén nagyon fontos az egységes piacon a fejlesztés, ezt korábban is elmondtuk. Vállalkozásaink szempontjából is nagy jelentősége bír ez, különösen a KKV-k számára, hiszen számukra minden áremelkedés nagymérvű pénzügyi nehézségeket okozna. Ami pedig a legfontosabb kérdéseket és projekteket illeti, azokat kellene kiválasztani, amelyek nem sértik a versenyképesség alapelvét és stratégiai megoldást kell találnunk gazdaságunk számára. Én támogatom a legtöbb benyújtott módosítót, különösen a KKV-kra vonatkozóakat. Én a módosítókra igennel fogok szavazni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Milan úr. Van-e további hozzászólás? képviselőtársaim részéről. Busoly úr, elnézést nem láttam. I would like to, to speak uh, on behalf of Ole Schmidt, our uh, Schmidt árnyék előadó nevében beszélek. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak a kiegyensúlyozott álláspontért. A legtöbb módosítónk alapján kompromisszum született. Az árnyék előadónk hozzáadott egy KKV-kra való utalást, hiszen az energia megfizethetősége a legfontosabb ezen vállalkozások számára. Ez fogyasztóként tekint a KKV-kre. A projektek egyszerű lefutása és a határokon átnyúló együttműködés igen fontos számunkra, az erre való utalást nem szabad törölni a transeurópai hálózatoknak európai hozzáadott értéket kell biztosítania, és a határokon átnyúló aspektusok rendkívül fontosak, hiszen ez nem csak a tagállamok felelőssége. Az EU feladata az is, hogy minden polgár számára biztosítsa a hiányzó kapcsolatokat. A tagállamok és az Európai Unió felelősségét nem szabad összekeverni. Az előadó jó munkát végzett, és biztos vagyok abban, hogy a bizottság meg fogja szavazni ezt a kiegyensúlyozott véleményt. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Akkor most vitassuk meg, mivel még van elég időnk. Vinoa úrral, aki talán hozzá tudna szólna ehhez a vitához, hogy mit tud mondani erről a témáról. Talán arról is, hogy bizonyos tagállamokban nagy csend övezi ezt a témát. Tessék, öné a szó. Thank you, uh, Miss... Köszönöm. Mindig örülök, ha ide látogathatok, mert itt mindig van idő arra, hogy vitázzunk. Az itréből rohantam át, ott 5 percet adtak nekem. 845 módosító magyarázátára, úgyhogy a többi szakbizottságban ez folyik. Áprilisban az első vitán Malcolm Harbour elnökletével már részt vettem egy vitában, és most pedig szeretnék gratulálni Kajete asszonynak. Nagyon jó a jelentése, és egyetértünk mi is az önök jelentésével, hogy egy igazi páneurópai energiainfrastruktúrát teremtsünk meg, amely az energiaellátás biztonságát garantálna minden állampolgárnak, és az energiaerőforrások diversifikáltságát, hiszen szénmentes energiállátást szeretnénk biztosítani. Azt hiszem, önök is így gondolkoznak, és rámutattak arra, hogy milyen fontos a fogyasztókkal együttműködni, hiszen ők még nem érezték meg annak a hasznát, hogy az energiapiac nyílt. Már elmagyaráztam, és fontos, hogy figyelembe vegyék, hogy amikor az elektromos áramot és a gázt hosszú távolságokon át szállítják, akkor a végső fogyasztónak kiszámlázott összegnek minimum a 10%-át a szállítás teszi ki. Az energiaszektorban abszolút fontos, hogy biztosítsuk, hogy maga az árucikk kevesebbe kerüljön. Ha nincs meg a megfelelő infrastruktúra az üzemanyag szállítására, akkor ez azt jelenti, hogy egy bizonyos tagállam monopolizálhatja az erőforrást, és ennek persze hatalmas következményei vannak a fizetendő árnak. Tehát valóban nagyon fontos az, hogy a gázhálózat minden tagállamba eljusson, és több forrásból táplálkozzon a szállított gázt. Ez elengedhetetlen a fogyasztó számára. Így lesz megengedhető áru a gáz. Ami a napenergiát és a szélenergiát illeti, nyilván ezt ott lehet termelni, ahol van erőforrás. Ezek nem feltétlenül ott helyezkednek el, ahol a fogyasztó, így aztán szállítani kell őket. Tehát, ha javítani akarják megújuló energiaforrások arányát. Tudják, hogy 2020-ra az energiamix 20%-át ez kell, hogy kitegye, akkor a szállítási infrastruktúrát javítani kell. Ez alapvető fontosságú a gazdaságunk és a fogyasztók számára. Szerintem ezt önök is megértették Úgyhogy köszönöm a támogatásukat Kányete asszony jelentésében és a módosítókban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nem is használta ki a lehetőséget, hogy most bővebben beszélhetne. De közben az itrés előadó is megérkezett. Korea úr szeretne hozzászólni? ez a vitához? Hogy mi, mi folyt le az itrében? Muito obrigado, colega presidente. Uh, o, o debate acabou de terminar na comissão. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita éppen most zárult az ITRE bizottságban. Általánosságban a mi javaslatunk összhangban van a bizottságéval de egy kicsit konkrétabban és egyértelműbben fogalmazunk, és talán átláthatóbb is az, amit mi mondunk. Általánosságban pozitív megjegyzéseket kaptunk az általunk benyújtott módosítókra. Két dolgot szeretnék kihangsúlyozni. Először is az AD javaslat, miszerint a 15-ös pontot teljes mértékben törölni kellene a javaslatból. Az lenne ennek az indoklása, hogy ezek pénzügyi kérdések, és mint ilyennek ehhez szükség van a, az európai összekapcsolódási eszköz jóváhagyására is, más infrastruktúrális hálózatra, közlekedésre, illetve távközlésre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. De van egy másik olyan irányvonal, amit több képviselő is hangoztatott. Ők azt védték, hogy egy nem közösségi jellegű megközelítést kellene alkalmazni, és vissza kellene térni ahhoz, hogy az energiaügyek az egyes tagállamok hatáskörébe tartozzanak. E, ezzel nem szállunk feltétlenül szembe, és a néppárt számos képviselője is a mi oldalunkon áll. A bizottság is velünk ért egyet, ők nem szeretnék, hogyha a 15-ös pontot törölnénk, ugyanis ez a jogbiztonság szempontjából problémákat okozna, hiszen ez a cikk létfontosságú. Az osztályozási kritériumokat is ezt tartalmazza, ugyanis is kapcsolódik a mellékletekhez is, amikor a közérdekű projektek közbeszerzéséről van szó. Ezért e pont nélkül a teljes témakör meg lenne csonkítva. Valójában itt arról van szó, hogy mennyi allokáció történik a transeurópai energiahálózatokhoz, és ehhez kapcsolódnak a kritériumok. De valójában azt gondolom, hogy ez, ennek fordítva kellene lennie, az Európai Parlament határozza meg a kritériumokat, és nem megy bele nagyon a részletekbe. Gondoskodnunk kell arról, hogy ezek a kritériumok észszerűek, igazolhatóak, de ugyanakkor olyan általánosak is elvontak, ahogy a jogszabályoknak jellegüknél fogva lenniük kell és a bizottság és a tanács dolga, hogy a végrehajtással foglalkozzon. Tehát abból kiindulva, hogy veszélyes lenne, ha kezdenénk kritériumokat meghatározni és finanszírozást hozzárendelni, nos ez pontosan az ellentéte annak, amit tennünk kell. A javaslatunk egyértelműen kisebbségbe került az ITRE bizottságban. Tehát általánosságban úgy gondolom, hogy számos olyan módosító 845, azt hiszem, ami arra utal, hogy ezt el fogják fogadni. Az ITRE bizottság valószínűleg júliusig eltolja a szavazást. De azt gondolom, hogy még így is tartani tudjuk a határidőt, és megkezdhetjük a tárgyalásokat szeptemberben. Köszönöm szépen. Ja. Igen. Korera úr, köszönöm. A rövid köztes jelentést a szomszédos bizottságunk részéről. A zárszó joga, ha más nem jelentkezik jelen pillanatban, akkor Kainiti asszonyt illeti. Kíván-e a végén mondani valamit, összefoglalván a vitamenetét Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm a, kép- a bizottság képviselőjének magyarázatát is, és köszönöm a többi frakció hozzászólását. Úgy hiszem, jól felkészültünk a honlapi szavazásra, és a vélemény elfogadásra kerül. Elfogadom azt, amit Rüla asszony mondott Schmidt úr kiegészítéseiről, de a néppár támogatni fogja azokat. Még egyszer Correira de Campos úrnak nagyon sikeres munkát kívánok az ITRE szakbizottság keretein belül, és azt remélem, hogy júliusi, júliusban a plenárison a jelentés mellett szavazunk majd. Good. Jó, köszönöm szépen, ezzel a Kárnyiti jelentés vitáját zárjuk. Holnap délelőtt lesz a szavazás, most pedig azt hiszem egy félórás kávészünet helyén való lenne. Nem tudunk tovább haladni, tudnélik egy közösen szervezett ülést tartunk 11 órától a közlekedési szakbizottsággal. Annak kezdetét meg kell várjuk. Vendégeket is meghívtunk 11-re, elsősorban a közlekedési szakbizottság tagjait, úgyhogy most nem tudunk tovább haladni, ezért kényszerülünk szünetre, kávéra vagy másra használják föl, 11 előtt nem, nem, nem kevéssel, vagy kevéssel jönnek vissza. Köszönöm. Köszönöm.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

Uh, so, uh, can I uh, warmly welcome members of the Transport Committee? Üdvözlöm körünkben a közlekedési bizottság résztvevőit, akik részt fognak velünk venni ezen a közösen szervezett bizottsági ülésen, amit az e-segélyhívással kapcsolatos közös saját kezdeményezésű vélemény miatt szerveztünk meg én fogom itt levezetni ezt az ülést. Legutóbb a közlekedési bizottságban egy nagyon hasznos ülést tartottunk. Dominik Risét, a bizottság elnökét külön üdvözlöm, itt ő mellettem az emelvényen, és itt van velünk a két előadó is, Szenalova asszony és Koch úr a két bizottság képviseletében. Ezen az ülésen meg fogjuk vitatni azt a nagy számú 151 darab módosítót, amit kaptunk a javaslattal kapcsolatban. Azt gondolom, ez jól mutatja, hogy milyen élénk érdeklődés mutatkozik a javaslat iránt, és az árnyék előadók is fel fognak szólalni mindkét bizottságból. Hamarosan meg is kérem a látogató előadónkat, Koch urat, hogy nyissa meg a vitát. Ezután Szenálova asszony következik, utána Tonen Holstein asszony a néppártból. Kumai asszonyt itt most nem látom. Aztán a liberálisok képviseletében megérkezett a képviselő úr. Fülbenjen is itt van. Itt majd talál egy helyet magának. És ne aggódjon, találunk egy kártyát is. Őle asszony is itt van a zöldek részéről. Taylor urat nem látom. Elnézést mondja az elnök. Ott is van, máshol kerestem. Taylor úr tehát jelen van. Én is itt vagyok. Az én frakcióm nevében Rosbach asszony, azt hiszem, hogy nincs itt, Csiom úr. Foster asszony. Hát akkor azt gondolom, hogy heves vitának nézzünk elébe. Akkor kezdjük is meg a vitát a módosítókról. Felkérem tehát minden előadót, hogy nyissa meg a vitát. Tehát az előadók, majd pedig az árnyék előadók következnek, utána pedig hozzászólhat bárki. Az Európai Bizottság részéről pedig egy igen népes csapat, három szolgálat is képviselteti magát. Sean is itt van, a vállalkozási főigazgatóságtól. A közlekedési főigazgatóságtól kiérkezett. Ott van, látom is. Szalmazezics úr. Remélem, hogy kellően sikerült kiejtenem a nevét. És Davia úr az Információs Társadalom főigazgatóságtól. Találunk egy kis időt arra is, hogy önök is kifejthessék az álláspontjukat. Akkor most térjünk is át arra, hogy Koch úr elmondja a véleményét a módosítókról. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy elsőnek szólhatok hozzá. Először Szenelova asszonynak szeretnék köszönetet mondani, és a kollégáknak konstruktív és kiegészítő jellegű módosítóikért. Nagyon jó kompromisszumokat látok magam előtt. Ami a kompatibilitást illetik, azt illetően, hogy a módosítók hogyan illeszthetők össze, hogyan egészítik, hogyan magyarázzák az eredeti szöveget, nem minden módosítót lehetett elfogadni, pontosan azért, mert korlátozott a terjedelme a szövegnek. Az a célunk, hogy a közúti balesetekben az áldozatok, a sérültek gyorsan professzionális egészségügyi ellátást kapjanak. Ennyi a célunk, se több, se kevesebb. Az e segélyhívó számnak az, hogy a gyakorlatban hogy működik, ezt senki sem utasította vissza, hogy erre szükség van a gyakorlatban. Öt súlypontot azonosítottam be. Az első az állampolgároknak a tájékoztatása, második az alkalmazási terület, melyen járműbe szereljünk be e-segélyhívót, harmadsorban az egyes régiókban, ahol a mobilhálózatok nem fedik le a teljes régiót, hogyan járjunk el. Negyedik, ki a felelős azért, hogy az E hálózat működjön, aztán a magánéletvédelme, és végül, de nem utolsó sorban a költségkérdések. Hogy mondjak néhány szót arról, hogy az e-segélyhívó hogyan működik. <clears throat> mert ha ezt elmagyarázom, talán visszavonnak néhány módosított, ami felesleges. Ez a 112-es szám, amelyet angolul ICO-nak, elsegélyhívónak hívunk, és ide futnának be a magán rendszerek is, amelyeket jelenleg vállalatok működtetnek, tehát összefognánk őket. Tehát ez kizárólag egyetlen célt szolgál, hogy gyors egészségügyi ellátást kapjanak áldozatok közúti balesetekben. Tehát általában véven ez a rendszer passzív, nem működik, alszik a rendszer, akkor lép életbe, akkor aktiváljuk, vagy tudatosan, szándékosan és egyébként a visszaállás, visszaélést itt büntetjük, vagy automatikusan akkor, hogyha a szenzorok, amelyeket beépítettünk a, a gépkocsiba, jelzik, hogy baleset történt, ütközés akkor minimális adatszolgáltatás történik a mentőszolgálatok felé. Mindig ugyanabban a rendszerbe fut be az adat, akkor verbális kapcsolat történik a segítségnyújtókkal. Ez véleményem szerint egy állami kötelezettség ez a segélyhívó, ezért aztán ingyenes. Emellett saját segélyhívó hálózatok is létezhetnek, magánhálózatok, amelyek ugyan segítségnyújtást is arra is használhatók, de más célra is használhatók, például autóklubokba jelzése és így tovább. De még egyszer, ezek a privát szolgáltatók, ezek fizetősek, míg a 112 szám az állami hozzáférhető szolgáltatás ingyenes. Szerintem a magán szolgáltatásoknak és ennek együtt kell működnie. Lenne egy black box, egy fekete doboz, és a központ automatikusan döntene arról, hogy ez most ez egy 112-es ingyenes hívás, vagy ez egy privát segélyhívás. Tehát minden egy központba futna össze, és a szoftver döntene arról, hogy milyen fajta hívás ez. Ehhez azonban interoperábilis hálózatokra van szükség. Ezzel kapcsolatos a módosító indítványok kb. 10%-a, mert másképp értelmezik ezeket az elképzeléseket. Bizonyos módosítók azt mondják, nem lehet ezt megvalósítani, mert technológia semleges és adatvédett hálózatnak kell lenni ennek a hálózatnak, tehát itt nagyon összetett kérdések merülnek fel, nagyon nehéz lesz majd összeegyeztetni az álláspontokat. Hat módosító érkezett arra, hogy hogyan tájékoztassuk az állampolgárokat. Természetesen még a bevezetés előtt, de a bevezetés után is tájékoztatnánk az állampolgárokat, Nyilván már a jogosítvány megszerzésekor és később a médiában is tájékoztathatjuk az embereket arról, hogy hogyan működik a rendszer. Ez véleményem szerint pozitív értelmű módosító. Volt egy olyan módosító, ami azt mondta, kikapcsolható legyen a rendszeret, Hát bennem fölmerül a kérdés, hogy miért? Amúgy is standby módban, vagy amúgy is alvó a rendszer, és csak automatikusan kapcsolódik be egy balesetkor. Szerintem ez nagyobb prioritás élvez, mint az, hogy valaki a magánéletét úgy akarja védeni, hogy kikapcsolhatóvá tenne a rendszert. Egyébként lenne egy biztonsági kód, az autóban, de hogy ezt valaki ezzel aktiválhatóvá teszi a rendszert, vagy automatikusan aktiválhatóvá, az a döntésétől függ. Aztán, ahogy mondtam, bár hogy is nevezzük a központi rendszert, különösen a határon átnyúló együttműködésnél egy központ kell, hogy legyen, ahova befut a hívás, mert itt véleményem szerint a szubszidiaritás nagyon fontos. A mentőláncolatok másképp épülnek fel az egyes országokban. A Németországban például az egyes szövetségi államok külön-külön szervezik a mentőrendszereiket, más országokban állami szinten szerveződnek, ezeket figyelembe kell venni, ami az adatvédelmet illeti. Különösen a magán elhíváskor fontos elmondani, hogy ez más szolgáltatáshoz is kapcsolódik. A, szolg, a felhasználónak döntenie kell, kihez fusson be a hívása, ki tárolhatja az adatait, hogy férhet hozzá, és így tovább. De ez a magán hívásra vonatkozik. Az állami 112-esnél ez nem érvényes. Ami a hozzáférést, alkalmazhatóság, különösen a mozgáskorlátozottak hozzáférését illeti, az ezzel kapcsolatos módosítóknak mind helyt adtunk. Érkeztek olyan módosítók, amelyek újabb tanulmányokat kértek, hogy mennyire hatékony a rendszer. Én meg vagyok róla győződve, hogy ez teljesen felesleges. Vannak olyan, tanul, vannak olyan módosítók, akik azt kérik, hogy a visszaéléseket tanulmányozok. Én nem vagyok benne biztos, hogy erre szükség van. Szerintem a technika úgy épülne fel, hogy automatikusan rangsorolná, hogy ez valóban vészhelyzeti hívása, és ha nem az, akkor ez büntetőjogilag büntethető. Ez nem szórakozásból aktiválja az ember, hanem viszonylag komoly balesetek során automatikusan lép életbe a rendszer. És mint minden más esetben, amikor visszajönnek egy vészhívóval, itt is lehet büntetni ezt. Lenne néhány konkrét kérdésem. Ayala Sender asszony nincs itt, De ő azt mondta, nem csak személygépkocsiknak akarja, hanem teherautóknak is, és motoroknak is. És azt mondta, hogy gyalogosoknak is, és bicikliseknek is. Hát én ezt szeretném elmagyarázni, hogy ezt hogy érti. Olyan gépkocsiknál is, amiket iparban alkalmaznak? vagy olyan módosító is volt, amely azt mondta, hogy minden egyes járműben, hát azért ez kicsit túlzás, mert akkor az elektromos biciklik is ide esnének, ezt túlzásnak tartom. Van egy Memorandum of Understanding, amelyben a tagállamok elkötelezik magukat, hogy a 112-t bevezetik az e-segélyhívónak is, csak hogy vannak olyan tagállamok is, amelyek nem írtak le, vagy gyakorlatban nem vezették be. Három ilyen országban meg is nevezném őket legszívesebben, de a kollégáim nem akarják ezt, mert félnek, hogy mi lesz a reakció, de mivel ez már olyan régi téma, tíz éve erről beszél, hagyd nevezzem már meg őket mégis das Prinzip, was ist zuerst da, Henne oder Ei? Aztán néhány kolléga azt mondja, hogy először az infrastruktúrát kell bevezetni, a pészápot, a mentőhálózatot, a mobilhálózatot. Meg kell oldani a technikai problémákat, és utána lehet kötelezni a gyártókat arra, hogy beszereljék ezt a vészhívót. Szerintem ennek egyszerre kell folyni mindnek. Engedélyeztetés és lépésenkénti bevezetés. Bizonyos módosítókat ezzel kapcsolatban nem is értettem, talán elmagyarázhatnák. Véleményem szerint vannak olyanok, akik azt mondják, hogy lépésekben vezessük be, például először a mobilhálózatban, és később máshogy. Én azt gondolom, nem hagyjuk ezt, és mondjuk azt, hogy 2015 végére minden új minden új járműben, ezt definiálnunk kell, hogy ez mit jelent, legyen beszerelve ez a segélyhívó, amiről lehet kezdeményezni hívást, és arra reagálni lehet. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. Köszönöm. Koch úr, ezt az nagyon átfogó bevezetőt. Szemelava asszony. Következő hozzászóló. Předsedo, kolegyně a kolegové. Köszönöm, elnök úr. Képviselőtársak, engedjék meg, hogy ott folytassam, ahol jelentéstevő társam abba hagyta. Köszönöm a hozzászólását, és bár a patkó általános oldalain ülünk, mégsem feltétlenül ütköző a véleményünk szakmai kérdésekben. A beterjesztett módosítókról közül csak azokról, azokra reflektálnék, amelyeket elsősorban árnyék előadók, illetve az IMCO tagjai terjesztettek be. A végterméken úgymond közösen kell majd még dolgoznunk, az árnyék előadók között szervezett további ülések révén kompromisszumokat kikovácsolva. Abban egyetérthetünk, hogy kötelezővé kellene tennünk az e-call rendszert, hisz jól tudjuk, ha önkéntes módon kerülne bevezetésre, az bizony nem működne. Ezt több éves tapasztalat igazolja. Nem, nem tudtak alkalmazni önkéntes módon ezt a rendszert, nem tudott életeket menteni. A kérdés inkább abban áll, hogy mikorra tegyük kötelezővé ezt a rendszert, mikor vezessük be. A 31-es, 32-es módosítókban Harbour és Parvanova képviselők az equal bevezetését a struktúra kiépítése után tennék kötelezővé. Az Európai Bizottság tavaly szeptemberi ajánlás alapján megválaszolná ezt az infrastruktúrális kérdést abban, hogy a tagállamokat arra utasítaná, hogy a mobil szolgáltatókkal együttműködve építsék föl a rendszereket. A az érintett 18 tagállamból csak egy nyilatkozott úgy, hogy PSP pont, relé pont nem működik náluk, és egyetlen mobil szolgáltató sem ö, tagadta meg az equal flag technika alkalmazását, amely az, az adatreléhez szükséges. Egy, talán a bizottság képviselői kifejtenék, a visszajelzések miben létét, tudnék végeztek egy felmérést a technika rendelkezésre állásáról. Egyes módosítók a költséggel, a létesítmények, PSCP létesítmények költségével foglalkoznak. Egy pilot projektről is szól a jelentés. A psap megszervezésének három módja lehetséges a, a vészhívások kezelésében. Az érintett teszt arra utal, hogy teljes funkcionalitás csak egy-két ponton működhetne. Ezek lennének a relépontok, amelyek fogadnák a, hívá- a vészhívásokat, és aztán leosztanák az alrendszerekre. A több százezer eurós költsége volna a rendszer képítésének. A 85-ös módosító szól csak a személyzet képzésének szükségességéről. Van módosító, amely arról szól, hogy a tagállamok a, a 112-es vészvonal javít, alkalmazásának javítását kell, hogy irányozzák. Említettem a pilot projektet is. Ez egy nem demonstrációs projekt volt, hanem inkább egy tesztelő eljárás ahogy Harbour elnök úr is említette, 27-es módosító kapcsán. Egyetetek Parvanova kollégámmal a 99-es módosító alapján, hogy a legjobb gyakorlatok cserére szükség van, határon átnyúló mértékben is. A technológiai semlegességre vonatkozó módosítók, 43, 45-ös szól erről, Parvanova és Harbor a szerzők, az e egyfajta biztonsági eszközként kerülne bevezetésre, és ehhez pedig közös minimum standardeket kéne bevezetni, hogy interoperabilisak legyenek ezek a alarendszerek Európa szerte. Ennek érdekében kell egy megfelelő kompromisszumot kialakítani. Az utolsó téma, amelyen el kell még gondolkoznunk, az e vonatkozó úgymond nyílt platform, amely megengedni, hogy később pótlagos szolgáltatásokat lehessen a e-, e platformra helyezni, és egyfajta szolgáltatás kínálatot bővíteni. Ennyit szerettem volna elmondani a módosítókról, köszönöm, hogy beterjesztették őket, és várom a gyümölcsöző munka folytatását és a további módosítókat, hiszen közös érdek az, hogy egy jó kiegyensúlyozott jelentés szülessen. Az Európai Parlament ideális lehetőséggel bír most arra, hogy e hasznos rendszer kiépítésében jelentős szerepet vállaljon. Uh, thank you very much, uh, Mrs. Köszönjük szépen, Szenelova asszony. Most kérnénk az árnyékelőadók uh, reakcióját, csak szeretném ellenőrizni, hogy mindenki itt van-e, utána pedig uh, más képviselőktől is fogadunk válaszokat. Az Imkotor tól Tulena Hamstein asszony, az Aldétól Benyen úr, a közlekedési bizottságtól, Rura asszony és Taylor úr, akik mind itt vannak. Taylor úr fog hozzászólni, ugye? Igen. Foster asszony az ICR-tól, utána pedig jöhetnek más hozzászólók. Gebhardt asszony már jelezte, szeretne-e valaki, aki nem árnyék előadó, ő hozzászólni? És én is röviden hozzá fogok szólni, de először Foster asszony fog hozzászólni a közlekedési bizottság részéről. Először Tunen Hánstein asszony. Köszönöm szépen és köszönöm a teljes elvégzett munkát és ezt a hosszas elköteleződést ebben a rendkívül fontos kérdésben. Őszintén remélem, hogy végül a gyakorlatban is megvalósul az, amit Koch úr már tíz éve szeretne létrehozni. Remélem, hogy lesz kézzelfogható eredménye a munkánknak. És azt várnám az Európai Bizottságtól, hogy jogszabályjavaslatot készítsen. Remélem, hogy ebben a témában tehát fog születni egy jogszabályjavaslat is, és minden tagállam számára kötelező is lesz. Ahogy Szenelova asszony is mondta, nagyon jó, hogy a tagállamok részéről akarat mutatkozik, ez nagyon jó hír, de sajnálatosnak tartom, hogy ezt a megállapodást nem írta alá valamennyi tagállam. Tehát az akarat és a hajlandóság nem annyira egyértelmű, mint amennyire mi, azt mi szeretnénk. Jelentős problémánk van a 112-essel, ami nem működik. És egyetértek az előadókkal. Én magam is benyújtottam egy módosítót. Egyetértek azzal, hogy valódi nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, annak érdekében, hogy működtessék ezt a hívószámot. Úgy gondolom, hogy ez a közbiztonság eh, szempontjából rendkívül fontos. Az e-segélyhívásnak eh, a kialakításán párhuzamosan kellene munkálkodni. Azt gondolom, hogy nem úgy kellene működnünk, hogy először a közbiztonságot javítjuk, utána pedig a segélyhívót ö, hozzuk működésbe, ennek egyszerre kell működnie. És kell lennie egy olyan központi állami szolgálatnak, amely fogadja ezeket a hívásokat. És ennek mindenki számára elérhetőnek kell lennie. Egyetértek a jelentéstevővel abban, hogy ezt az eszközt be kell építeni a járművekbe is. Teljes mértékben egyetértek, minden járműbe bele kellene építeni egy ilyen segélyhívót. Ezek voltak a főbb megjegyzéseim. Úgy látom, hogy a legtöbb dologban egyetértünk, kivéve azt a néhányat, amit én itt most felhoztam. És szeretném hangsúlyozni, hogy jogszabálytervezetre van szükség annak érdekében, hogy ez végre minden tagállamban valósággá váljon. Köszönöm szépen. Benjen úr a következő. Én is Pavlova asszonyt helyettesítem, aki nem tud itt lenni. Tehát mindkettőnk véleményét el fogom itt most mondani. Ez részben egybevág, de nem mindenben. szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hogy számos megjegyzésünket figyelembe vette. Azt gondolom, hogy a téves riasztások problémáját meglehetősen jól kezelik, de különösen tetszik Taylor úr módosítója a téves riasztásokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ennek szerepelnie kellene a szövegben, nem csak alapértelmezésként kellene ezt elfogadni. Ezt ki kell mondani. Valamiféle kompromisszumra kellene jutni, de úgy gondolom, hogy Taylor úr szövege talán a legjobb választás a téves riasztások tekintetében. És azt illetően, hogy meg kell különböztetni az apró koccanásokat és azokat az ütközéseket, ahol valóban szükség van a segélyszolgálatokra. Szeretném, hogyha ez a pont bekerülne a szövegbe. Továbbá meg vagyok győződve arról, hogy a teljes mentési láncra szükségünk van, még mielőtt elindítanánk ezt a rendszert ugyanis ha csak részben működik, hogyha csak egyes területeken elérhető, máshol pedig nem, akkor nincs értelme elindítani, hiszen nincs annál rosszabb, mint hogyha az emberek azt hiszik, hogy hívták a mentőket vagy a segélyszolgálatokat, közben pedig nem. Tehát ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Ami a nyílt hozzáférést illeti, azt gondolom, hogy fontos, hogy a magánszektor egy nyílt hozzáférési rendszert használjon a megerősített szolgáltatások érdekében. De ez ne legyen az állami szolgálatok feladata. A platformot úgy kell kialakítani, hogy minimális adatmennyiséget állítson elő. Ugyanis ha elkezdjük díszítgetni az állami szolgáltatást egy csomó kiegészítő funkcióval, akkor az nem csak azzal fenyeget, hogy az adatbiztonság sérül, hanem a költségeket is megnöveli. És az egyik legnagyobb probléma az elsegélyhívással a, a költség az alacsonyabb értékű járművek esetében. Tehát bármit is teszünk, gondoskodnunk kell arról, hogy a rendszer egyszerű, alapszintű legyen, és csak vészhelyzet esetén kelljen ezt használni, nem kell mindenféle kiegészítő funkciókat belezsúfolni. Parvanov asszony azt is mondta, hogy nem látott még átfogó tanulmányt a sérülésekről, a sérülések csökkentéséről, tehát nem látott erre vonatkozó megfelelő hatástanulmányt, és szeretne egy ilyet ö, látni. Azt hiszem, hogy én ezzel nem értek egyet, eléggé egyértelművé tették már önök az álláspontjukat. Ami pedig a más típusú járművekre való kiterjesztés illeti Parvanov asszony támogatja azt, hogy a motorkerékpárokkal is foglalkozzunk. Én nem szeretném ezt ennyire kiterjeszteni. Legalábbis először konzultációkat kellene végeznünk, különösen magukkal a motorkerékpárosokkal, és hatástanulmányt is kellene végezni. Ne tegyünk bele egy módosítót anélkül, hogy annak megvizsgálnánk a következményeit. Ezt nem tartanám jó ötletnek. Nekem azzal nincs problémám, hogy a kereskedelmi célú járműveken kívülre is kiterjesszük, de az egészen biztos, hogy a traktorokra nem kell ezt kiterjeszteni, hiszen a traktorra mindennapi tevékenysége során is olyan kemény bánásmódnak van kitéve, hogy egy csomó téves riasztást küldene és nem tudom, hogy honnan jött az a gondolat, hogy a gyalogosokra is szereljünk ilyen vészhívót. Ez egy kis derültséget váltott ki az én irodámban. Azt gondolom, hogy ez volt minden, amit szerettem volna elmondani. Köszönjük szépen! Nem vettem. A módosítókban ezeket a kiegészítőket, és hát nyilván a gyalogosoknak nem lesz légzsákja még egy jó darabig, meglátjuk. Taylor úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a két jelentéstevő hasznos és nagyon időszerű, pozitív munkáját. Én a szélesebb körű témákat érinteném. Egyetértek az ICO rendszer fogalmával, koncepciójával, és szerintem is kötelező kéne legyen. Az ICO rendszer nagyon fontos eleme lehet annak a törekvésnek, hogy segítsük a bizottság azon céljának megvalósulását, hogy a halálos és súlyos balesetek áldozatait csökkentsük. Az ICO maga nem csökkenti a balesetek számát, de a utólagos fellépés lehetőségét javítja. Az ICO nem csak az autóvezetők és utasok javát szolgálja, hanem minden közúti felhasználóét, közúthasználóét. Nagyon fontos ezt látnunk. Nem szabad meggondolásainkat csak arra korlátozni, hogy milyen hatásai lehetnek az autóvezetőkre, utasokra az ICO rendszer bevezetésének, mert lehetnek gyalogosok, kerékpárosok, útfelhasználók, úthasználók, ők is lehetnek baleset áldozatai. Az, az autóvezetés nem csak jog, hanem felelősséget is jelent. Nagyon fontos a felelősség megragadása és kommunikálása hogy közös felelősségünk ez. Szeretném azt látni, hogy e, a következő években majd úgy tekintünk vissza az e előtti időszakra, meg ezen biztonsági rendszerek alkalmazása előtti időszakra, ahogy most tekintünk vissza a biztonsági övelőtti időszakra. Pontosan olyan intézkedésről van szó, egy olyan módszerről, melyek révén emberi életeket lehet megmenteni a közlekedésben. Tehát azon túl, hogy az e-kód kiterjesz, használatát kiterjesztjük más járművekre, hát én szeretném, hogyha a nehéz gépjárművekre is kiterjesztenék, mondjuk a gyalogosokra biztos nem, de minden, ami motorral működik és jár, bizonyal lehetne haszonélvezője az ICO rendszernek, és alkalmazható volna rá e rendszer. Utalva a módosítók némelyikére, a közlekedési szakbizottság részéről benyújtottakra gondolok, hogy a mostani 112-es hívószámba kéne integrálni e rendszert, nem akarjuk tudni megduplázni a hálózatokat és az erőfeszítéseket, ez szerintem észszerű. A négyes bekezdésben pedig, és köszönöm Benjen úr támogatását, Fontos, hogy felmérjük az esetleges téves hívások jelentőségét, és hogy különbséget tegyünk a kisebb kocsanások és a komoly balesetek között, és a rendszer is megtehesse ezt. Az egyik nagy kérdés, mely továbbra is nyitva áll, és a ötös bekezdése vonatkozó módosítónk is erről szól, hogy a bizottságot arra kérjük, hogy számszerűsítse az infrastruktúrális költségeket, és azt, hogy miképpen történnenek kifizetése. Kiállja a számlát, hiszen ennek van kihatása a továbbiakra, és ez itt mélyebb vizsgálatot igényel. Általában ő azonban szerintem egy kiváló ötlet, lássuk meg, hogy pozitív erőfeszítés milyen sikerrel jár, reméljük, hogy egy életképes rendszert hoz létre a módosítások révén. Köszönöm, Taylor Foster asszony a következő. Anna Rosbach's our, our shadow, but we do... Köszönöm szépen. Általában véve köszönetet szeretnék mondani a raportőrnek, hatalmas erőfeszítést végzett, hogy már elkészüljön a jelentés. Nyilvánvalóan a módosítókat még át kell néznünk. Nyilvánvalóan mindenki, aki itt ül, biztosítani akarja, hogyha közúti baleset következik be, akkor gyorsan reagáljunk, és életeket mentsünk. A kérdés csak az, hogy hogy jut el odáig az ember, hogyan lehet javítani a szolgáltatásokat. Persze legyen 112-es, mindenki egyetért, ha mindenki tudja, hogy létezik ez a szám, ha utazik az ember, ez jó. De ahogy belebonyolódunk a vitába, és a bizottság itt nem nagyon segít, egyre több kérdés merül fel. Ami érdekes ebből a vitából is kiderül, hogy az infrastruktúra még nem létezik. Az egészségügyi szolgáltatásokat illetően például <clears throat> tudjuk, hogy szívesen elvisznek sérülteket más, mások, de más országban nem, ott meg kell várniuk a mentőket, sőt, még a mentőnek is fizetni kell, mielőtt elszállítják. Hát ezt tudom, hogy brutálisan hangzik, de ez az igazság, hogyha összehangolt rendszert szeretnénk, akkor nem szabad, hogy legyenek ilyen különbségek. Ha egy új rendszert bevezetünk, akkor annak működnie kell második kérdés, hogy hogyan lesz ez ingyenes, és hogyan különül el a magánszolgáltatástól. Bizonyos része ingyenes, más része esetleg nem. Hát akkor összezavarodtam, hogyha megtörténik a baleset, akkor verbálisan kapcsolatot tud teremteni az ember, hogyha eszméleténél van, de hogyha nincs eszméleténél, akkor hogy fog ez történni? Tehát ha bevezetik a rendszert, és ennyire széles körülön, akkor én biztosítani akarom azt, hogy mutassanak be egy olyan technológiát, hogy tessék, ez így működik. Én meg semmit nem láttam a gyakorlatban, hogy mutattak volna ilyesmit. Úgyhogy ilyenfajta infrastruktúráról beszélünk. Tehát ki fogja felvenni a hívást? Aztán a másik kérdés az adattárolás, az adatbiztonsága. Milyen adat kifér hozzá, mennyi adat, hogy tároljuk? Szerintem ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ. Fölmerült az a kérdés is, hogy maga ez a szerkentyű a gépkocsikban hogy működik, hogy lehet kikapcsolni. Szerintem ki kell tudni kapcsolni, mert önkéntesnek kell, hogy legyen a rendszer. 2015 már majdnem itt van, senki nem említette a gyártókat. A múltkor valaki azt mondta, hogy szereljék be a gépkocsikba, ez körülbelül 30 euró. Hát nem 30 euró, 300 euró. Majd amikor fejlődik a technológia, és a csipek egyszerűsödnek, akkor lehet, hogy 30 euró lesz, de most nem annyi. Úgyhogy én elég sok módosítót benyújtottam. Azt gondolom, hogy önkéntesnek kell lennie a rendszernek, és a költségeket meg kell vizsgálnunk. Lehet, hogy ez néhány embernek nem tetszik, de senki nem említette a gyártás folyamatát. A bizottság sem pedig szerintem ez a mi felelősségünk. Mindenkinek a választókörzetében vannak gyártók. Nekem is, beszéltem velük. Itt vannak high-end luxus gyártók is, és um, olcsó gépkocsi gyártók is, de általában véve jó lenne, ha megvizsgálnánk ezt a kérdést, mert alapvetően egyetértek azzal, hogy létezzen ez a rendszer, csak szeretnék pontos válaszokat adtam be Harbour úrral együtt közös módosítókat, az interoperabilitást és a technológia működését illetően. Nyilvánvalóan lesz majd technológia, általában nem ellenzem alapvetően, de át kell gondolni. Jó azt mondani, hogy hosszunk jogszabályokat, jól hangzik, gyönyörű, de ez egy összetett technikai, technológiai kérdés. Megfelelően kell tudnunk használni a jövőben. Pedig az infrastruktúra még fel sem állt. Tehát szerintem túl összetett a kérdés. Ne keverjük össze az egyes lépéseket egymással. Először meg kell vizsgálnunk, hogy ez hogy működhet a gyakorlatban. Végül azt illetően, hogy három ország nem írta alá Szerintem nem a Szovjetunióban élünk, mindenki egyedül döntheti el, hogy ki írja alá. Nem kell megalázni az országokat ezért, csatlakozhatnak, ha úgy gondolják, hogy válaszokat kaptak a kérdéseikre, akkor aztán csatlakozhatnak a többi tagországhoz, akik aláírták ezt. De oka van annak, hogy ez a három tagország nem írta alá? Azért nyilván, mert nem kaptak megfelelő válaszokat. Úgyhogy először válaszokra van szükség, és utána haladhatunk. Köszönöm. Köszönöm, Foster asszony. Most pedig az árnyék előadók. Gebhardt asszony. És utána haladunk. Kezdjünk Gebhardt asszonynal. Köszönöm, elnök úr. Szerintem vissza kell térnünk a kiinduló ponthoz. Miről is beszélünk voltak épp itt? Ezt a benyomásom támadt a vita során, hogy ez helyén való volna. Tudnélik, nagyon sok baleset van. Nagyon sok balesetben, nagyon sok ember súlyos sérüléseket szenved, vagy életveszélyes sérüléseket szenved, és a leggyorsabb segítséget kell nyújtanunk nekik. Ez a vita voltak éppen egy kiinduló pontja. Vannak olyan új műszaki lehetőségek, melyek rendelkezésünkre állnak, és mely révén korai riasztási rendszert lehet beindítani, mi világosat teszi, hogy történt egy baleset, a megfelelő szolgálati helyeket erről tájékoztatják, és ezek reagálni tudnak. Ezt a kiinduló pontja a most folytatott eszmecserének. Azt most mondtuk, hogy megállapítható, hogy a tagállamok nem a leggyorsabban haladnak előre ebben az ügyben, ezért kell jogalkotási lépéseket tennünk. Ez is helyén való. Szerintem, hogy itt európai szinten lépjünk. Tudnulik, egyre több állampolgár, európai polgár utazik szabadságra, munkájába, más tagállamba járművel, és nem is tudják pontosan, hogyha balesetet szenvednek, megsérülnek, és ott a kezükben a, és a telefonjuk, a mobiljuk, kit is hívjanak. Jó, ott a 112-es szám, de hát az sem mindig működik. És az is előfordult, hogy öntudatlan a sérült. Forster asszony, szerintem egyetlen tagállam sincs, ahol ahol mikor jön egy mentőautó, és egy öntudatlan ember fekszik az úton, nem veszi fel, mert nem fizette meg előre, vagy nem biztosítható a, a, a betegszállítás költsége. Különös érnek tartom ezt az önszájából. Szerintem ez ellentmondan az Európai Unió közösségi elvének és szellemének. Hogyan válaszoljunk erre a kérdésre? Ez a következő lépés. Ezért kérem, és remélem, hogy nem vagyok túl naív, amikor így módon tárgyalom a témát, arról van szó, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy egy egyszerű rendszer működjön, amely baleset esetén jelet küld arról, hogy baleset történt. Nem kell személyes adatokat befoglalni ebbe az adatsorba. Arról van szó, hogy autóval baleset történt, baj van, és meg kell tudni, hogy hol van a helyszín. És a leggyorsabban oda ki kell menni. Erről van szó. Ezért kérném, hogy gondolkozzunk afelől, hogyan lehet olyan észszerű rendszert felállítani, amely persze olyan szenzorokat működtet, érzékelőket, melyek, amelyek kiváltják a, a segélyhívás sugárzását. Ezek műszaki, technikai kérdések, hogy ezt pontosan hogyan építjük fel. A lényeg az, hogy a rendszer gyors, hatékony és lehetőség szerint egyszerű, olcsó legyen. Persze lehetnek különféle ö, típusú jelhívások, és lehet, az is fontos, hogy ezek egymással kompatibilisek legyenek, és a reléhez megérkezzenek. Er, erre vannak műszaki lehetőségek, 15-20 éve is voltak szinte megoldhatatlanak látó műszaki feladatok, amelyek most már nevetségesnek tűnnek. Tehát e, ebben a szellemben kéne a tagállamok is elgondolkozzanak, és szerintem észszerű volna, ha arra korlátoznánk erőfeszítéseinket, hogy a legegyszerűbb, legszükségszerűbb módszert válasszuk ki, annak érdekében, hogy felállíthatóak legyenek ezek a korai riasztási rendszerek, egy nem túl, műszakilag nem túl bonyolult, nem túl bonyolítva a dolgot, mert ami túl bonyolult, az gyakran rosszul működik, hibásan működik, másodszorban arról is gondoskodnunk kell, ne legyen túl költséges a dolog, hiszen azt szeretnénk, hogyha minden új, újonnan gyártott autóba beszerelhető volna ez a rendszer, és ez számomra fontos, hogy kötelező jelleggel minden újonnan kibocsátott autóban legyen ilyen rendszer. Veszem a szakembereikkel, megmondják, hogy mikorra lesz ez az időpont elérhető, hogy kötelező legyen ezek bevezetése. Ám még egyszer kérem, legyen egyszerű ez a rendszer, hogy hozni tudja azt, amire szükség van. Azt, hogy lehetőleg gyorsabban megjön a segítség a balesetet szenvedethez. Hogy kit érintsen mindez, nyilvánvalóan első, hogy mit elsőbben először is a gépkocsikat, nyilvánvalóan, persze észszerű volna megvizsgálni, annak lehetőségét, hogy hogy is. Nem jut eszembe, hogy mi az. A kétkerekűek. De hát a motor kerékpárok. Meg, meg vagyok fázva, nehezen jár az agyam. Tehát a motorkerékpárokra is kiterjeszthető volna. Oly sok baleset, súlyos balesetet szenvednek a motorkerékpárosok is, hogy észszerű volna ezekre is kiterjeszteni. Aztán a többi gépjárműtípusra, hát e meg lehet kérdőjelezni. Ám gépkocsi, személygépkocsikra, motorkerékpárokra feltétlenül, és esetleg azokra a, a gépjárművekre, amelyeket kölcsönbe vehetnek, talán mopedek, de amelyek nem olyan elterjedtek. Tehát minél több gépjárműbe építjük be ezeket a rendszereket, annál hatékonyabbak lesznek, és talán annál kisebb lesz az, az, az egyedi költsége is egy-egy rendszer beszerelésének. Tehát van egy gazdasági vetülete is mindennek a méretgazdaságosság szempontjából. Még egyszer mondom, a lényeg az, hogy a balesetet szenvedett ember akkor is, ha maga nem tud vészjelzést leadni, vagy nincs szemtanú, aki hívhatna segítséget, ahhoz is a lehet leggyorsabban megjöjjön a mentő. Uh, Mrs. Van uh, and Mr. Van asszony és Szávana úr kért még szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, akik mindent megtettek azért, hogy ez az alapvető fontosságú jelentés elkészüljön. Az ebben a témában folytatott első vita során azért szóltam hozzá, hogy az egyes országok hatóságainak némileg vonakodó hozzáállását emlegessem. Az én országom is ezek közé tartozik. A bizottság által javasolt rendszerek, különösen a 112-es rendszere szemben egy kicsit még gyanakvóak. A kollégáim, különösen a francia delegáció tagjai már benyújtottak módosítókat. Ezek alapvetően két érv köré csoportosulnak. A segélyhívásnak magán hálózatokon kell alapulnia, ami nagyon jó, mert a Peugeot Citroën csoport Franciaországban foglalkozik ezzel. És az állami rendszer a 112-es pedig egy központba futna be. A technológiai semlegesség érvébe ütközünk itt bele, és abba, hogy hogyan birkoznak meg a magánszolgáltatók a téves hívásokkal. De a francia rendszer 30 éve mégsem állt fel. És továbbra is meg vagyunk győződve arról, arról hogy a bizottság javaslatért hálásak lehetünk, hiszen bár természetesen nem tökéletes, de egyértelműen a jó irányba mutat. Az összeurópai e-segélyhívás kilenc országban működik, és az ETSC és CN tanúsítványok alapján most fogják ezeket átalakítani. Ez biztosítja a szolgálatok kompatibilitását egyik tagállamról a másikra. Ami a téves hívásokat illeti, ezek a normák lehetővé teszik, hogy a klasszikus hívások, illetve a segélyhívások között különbséget tegyünk, és azt is meg tudjuk állapítani, hogy automatikusan vagy manuálisan indították a segélyhívást. Franciaországban van a klasszikus hívások körében a legtöbb téves riasztás. Ugyanakkor felmerül itt egy érv, a magánközpontokba befutó téves riasztások aránya számomra a legjobb, leginkább mutatja azt, hogy sürgősen végig kell gondolni ezt a rendszert. Több száz ilyen központ van Németországban is. Evin Gebár kolléganő is elmondta, tehát többféle ilyen sürgőségi szolgálat létezik ezek nem hatékonyak és költségesek. Ezen kívül úgy tűnik számomra, hogyha a, a hívás központok átszervezésébe fektetünk, akkor természetesen meg kell határozni határidőket is. De ne feledkezzünk meg arról, hogy egy megmentett életnek vannak pénzügyi költségei, de európai törvényalkotóként azt kell mutatnunk, hogy egy jól teljesítő, hatékony sürgősségi rendszerünk van, és hogy ez megvédi, meg is kell védeni a polgárokat. Azt szeretném, hogy meglegyen bennünk a bátorság ahhoz, hogy ne bújjunk részérvek mögé, és ne, ne a könnyebb, hanem a felelősségteljesebb utat válasszuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hát nem Kanali, mondjuk Savana úr. Basic. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, minnyáján azért vagyunk itt, hogy támogassuk a 112-es számot, és a lehető legműködőképesebbé tegyük mindenki számára. Egyetértek azonban Foster asszony aggodalmaival legalábbis részben. A gyakorlati részt illetően Nehezen hihető számomra, hogy az EU-ban a segélyhívó központok fölkészülnének erre 2015-ig. Ezért értek egyet Foster asszonyon. Jobban meg kell vizsgálnunk ezt a témát. Én azt szeretném, hogyha a jogalkotás légmentes lenne, és mindenkinek az érdekét szolgálná. Köszönöm. Elnök, köszönöm, köszönöm mindenkinek. Nekem is lenne néhány megjegyzésem. Én árnyékjelentéstevő is vagyok, és szeretném felhívni a figyelmüket, és emlékeztetni is mindenkit arra, hogy az infrastruktúra felkészülése, amióta 2001-ben elfogadtuk a Telekomra vonatkozó irányelvet, a tagállamok egyetértettek abban, hogy segélyhívások esetén felállítanak olyan központokat, amelyek beazonosítják annak a koordinátáit, aki segít kér. Nyilvánvalóan nagyon nagy technológiai fejlődésnek voltunk tanulja azóta. Amikor az általános szolgáltatásokat felülvizsgáltuk, és itt van előttem. Azóta tudjuk, hogy a tagállamoknak biztosítani kell, hogy a segélyhívó koordinátáit eljuttassuk térítésmentesen azoknak, akik segítséget nyújtanak. Ez minden hívásra érvényes a 112-es hívószámra érkező hívásokból. Úgyhogy szeretném megkérni Dezni a bizottságtól, hogy gyakorlatban hogy állunk. Mert alapvetően itt a szövegben arról van szó, hogy egy kiegészítő szolgáltatást nyújtunk. Begyűjtjük a koordinátáit a hívónak, aminek már eleve elérhetőnek kellene lennie tehát, ami a költségeket illető, itt nem sok plusz költség keletkezik. A fő kérdés ugyanis nem az, hogy a hálózatot hogyan állítjuk fel, hanem azt, hogy ami adatba érkezik, azt hogyan kezelik. Kokk úr is mondta, az egyik előnye ennek az ingyenes rendszernek, hogy van egy szenzor, a járművön belül, amely jelez a balesetek során. A modern járművekben nagyon kifinomult légsákrendszerek vannak, bizonyos járművekben 12 légsák, és egy balesetben nem automatikusan nyílik ki mindegyik. Ha oldalról éri az ütközés a gépjárművet, akkor más nyílnak ki, mint frontális balesetben. Tehát, ahogy láttuk azt Szenalova asszony a prágai videójában, mert ez egy bemutató videó volt arról, hogy hogy működik a rendszer, minden attól függ, hogy milyen baleset következik be. És utána a költségek arról szólnak, hogy milyen adatokat gyűjtünk be. De hát ez egy technológiai kihívás, hát felkészültnek kellene lennünk erre technológiai szempontból. A szolgáltatók készen állnak erre, mert a, az általános szolgáltatás irányelv keretében ez egy kötelezettségük. De egyetértek a kollégákkal abban, hogy a részletekre nem kaptunk válaszokat. Másodszorban. Egyetértek a gyártóknak lehetővé kellene tenni, hogy plusz szolgáltatásokat nyújtsanak a számon belül, például, hogyha lerobban egy jármű. Egyébként erre már vannak nagyon kifinomult rendszerek, és nagyon sok gyártó működtet is ilyen rendszereket, csak ezek legyenek párhuzamosak. Egyébként a gyártók által felállított központok automatikusan segítséget nyújtanak, hogyha leropon egy jármű, és aktivizálódik a szám. Amennyire én tudom, a segítségnyújtási kötelezettségre vonatkozó jogszabály keretében az elsődleges egészségnyújtás ingyenes és kötelező érvényű egész Európán belül. De ha valami távoli helyen baleset ér az ember, és eszméletlenné válik, az be fogja indítani a rendszert. Nyilvánvaló a GPS lokalizációnak is ez a lényege, hogy úgy építsük ki a rendszert, hogy ezt megtehesse. Én azt gondolom, hogy ha valakinek van mobilja, hogy most traktoron, motoron van az ember, vagy gyalogos, akkor már GPS koordinátái beazonosítható az embernek. Tehát a személygépkocsikban van szükség igazán a rendszerre, ahol a légság kinyílásához csatlakozna ez a hívás. Tehát a gépkocsi technológia, a mobil hálózat technológiája és a közlekedési hálózatok, infrastruktúra, ezeket mind figyelembe kell venni ahhoz, hogy előre haladjunk. Ki szeretne hozzászólni a bizottság részéről? A DJ Information-t azt hiszem, hogy meghívtuk ide, hiszen nagyon fontos az információ, a hívás beazonosítás. Davia úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is mondta, a főigazgatóságok együttműködnek, és megláttuk annak a szükségességét, hogy az egyes érdekelt feleket eh, mind bevonjuk és párhuzamosan munkálkodjunk. Ha szabad, akkor a másik két bizottsági szolgálat nevében is eh, felszólalnék. A vállalkozási főigazgatóság inkább a, a segélyhívások járművekre vonatkozó részét vizsgálja, mi inkább a távközléssel foglalkozunk. A harmadik főigazgatóság pedig a közbiztonságért felelős kapcsolattartó ponttal foglalkozik. Szeretnénk kifejezni az elismerésünket az előadóknak a jelentését, és azokért a módosítókért is, amelyek szerintünk pontosabbá teszik a szöveget. Sokan tettek fel kérdést a bizottságnak, Ahogy ön is mondta, már sok éve dolgozunk az elsegélyhíváson, és néhány kérdésre ennek a során már megszülettek a válaszok az egyes munkacsoportokkal, érdeket, felekkel már konzultáltunk, és most van egy ezzel kapcsolatos platform, ahol minden érdekelt fél találkozik, és itt foglalkozunk azzal is, hogy hogyan kezeljük a téves riasztásokat, hogyan növeljük a tudatosságot, és így tovább. Technológiai és szabványosítási szempontból a szolgáltatások rendelkezésre állnak, de ahogy itt is elhangzott, mind a három részének párhuzamosan kell működnie ahhoz, hogy ez a, ez a szolgáltatás valóban hatékony legyen. És pontosan ezen ügyködik éppen a bizottság. Két kérdést tettek fel külön. Az egyik a hívások kiosztása. 2001 óta ez az egységes szolgáltatási irányelv hatája alá tartozik, de a technikai lehetőség megvan egy hálózatra is. A 2009-es módosítás megerősítette ezt a kötelezettséget. Tehát az egy országról másikba irányuló hívások esetében, amint megérkezik a hívás, a kezelő láthatja a képernyőn, hogy honnan érkezik a hívás a cella azonosító alapján és figyelembe kell venni azt is, hogyha egy távoli területről beszélünk, akkor az elsegélyhívás sokkal nagyobb pontossággal működik, ugyanis a műholdas hely meghatározást alkalmaz. A városokban ez nem fog olyan nagy különbséget jelenteni, hiszen ott sok cella van, de vidéken eltérő lehet a pontosság. Egyes tagállamokban már megvan ennek a fogadására a képesség, mindenhol más megközelítést alkalmaznak, nem mindenki használja ki ezt a lokalizációs lehetőséget, és ez is az egyik olyan kérdés, amit mi itt vizsgálunk. Aztán elhangzott egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a tanulmányokból több bemenetet biztosítsunk. A hatástanulmányok során nem csak az adatokat elemeztük, hanem építettünk a számos már elkészített tanulmányra is, különösen a, a költségeket, az infrastruktúra, a járművek és a távközlés területén. Kiszámítottuk a költségeket és a várható hasznokat, és úgy gondoljuk, hogy az elsegélyhívás kötelező bevezetése esetén a költség-haszon arány pozitív lenne. A, az, hogy a piacra hagyjuk, vagy hogy önkéntes legyen a bevezetés, ezekben az esetekben nem valósult meg ez a kritérium. Az, ami az egyes típusú baleseteket illeti, és a költségeket, mind a beszállítókkal, mind pedig az autógyártókkal konzultáltunk. Minden érdeket félre szorosan együttműködünk, hogy meg tudjuk határozni ezt a minimális megoldást, ami a szükséges adatokat továbbítja a vészhelyzeti hívóközpontnak, és a lehető legkisebb hatást gyakorol az értékláncra és a költségekre. Ez volt az alapja annak a rendszernek, amit mostanáig kialakítottunk. Köszönöm. És azt gondolom, hogy a kollégák nagyon szívesen elolvasnának bármit, amit rendelkezésünkre tudnak bocsátani. Hogyha na, rendelkezésükre áll az adat, Foster asszony megkérdezte, hogy milyen költséget jelenten ez egy jármű esetén. Mik az önök becslései az autók esetén? A hatástanulmányban mi szerepel erre vonatkozóan? Hadd mondjam el először is, hogy a költségbecslés mindig nagyon nehézkes, ugyanis a piaci környezet is befolyásolja ezt, és néha a beszállítók vagy az autógyártók nem tudnak ilyen számadatokkal szolgálni. De hadd mondjam el azt is, hogy a technológia már létezik, láttuk ezt már működésben is. Mind láttuk már ezt navigációs rendszerbe építve, illetve járművekbe is. Tehát vannak már olyan központok, amelyek fogadnak ilyen hívásokat. Ami pedig az egyes beszállítókat illeti, a méretgazdaságosság miatt 50-60 euróból kihozható lenne ez a költség. De természetesen emellett figyelembe kell venni azokat a költségeket is, amelyek a dizájnhoz, a kutatáshoz és a beépítéshez kapcsolódnak, és itt van egy körülbelül háromszoros szorzó. Tehát a hatástanulmány azt mondta ki, hogy figyelembe véve ezt a kezdeti becslést, maga a, az eszköz 50-60 euróba kerülne, és a jármű számára körülbelül 180 euró többletköltséget jelentene. Ezt hozta ki a hatástanulmány. Ez nem egy opcionális költség ebben az esetben, ez a kötelező bevezetés esetére vonatkozik. Ez így átlátható lesz a felhasználók számára. Tehát benne lesz a benne lesz a jármű részletes árában. Tehát jelenleg, hogyha valaki meg akarja tudni, hogy mennyibe került az ő biztonsági öve vagy a légzsákja, akkor ezt nem látja külön. Són úr, szeretett volna még kiegészítő hozzászólást mondani? Nem Rendben, akkor köszönjük szépen. Visszatérnék a képviselőkhöz, vagy az előadókhoz, akik még szeretnének esetleg a bizottságtól kérdezni. Foster asszony szeretne valamit kérdezni. I don't want to be imp- Nem akarok udvariatlan lenni, elnök úr, de nyilvánvaló, hogy a bizottság mindig elkerüli a kérdések pontos válaszát. Mit mondanak? Voltak éppen azt, a politikusok így vitatják meg a kérdéseket, ahogy mi tesszük. Mi, mi vissza beszéltünk az ipari képviselőkkel, és ott szereztünk adatokat, mennyibe kerülne a technológia bevezetése. Aztán a bizottság ugyanazon iparágazat képviselővel tárgyal ugyanerről, és teljesen más számadatra jut. Tegyük fel, hogy az önök adatai helyesek. Én több céggel tárgyaltam egy hosszabb ideig. A legjobb becslés, ahogy világosan kifejtettem, persze ha valamiből a magas számban gyárt, annak már akkor egyre olcsóbb az egységre jutó ár. Ám kezdetben minimálisan 300 euró, vagy 300 font lenne az, hogy bevezessék ezt a rendszert. Nem 30 meg 50 euróba kerülne egy-egy autóban, hanem lényegileg több, lényegesen többe kerülne, és ezt a, az ágazat kéne, hogy megfizesse. Persze azt mondhatják, hogy persze építsék be a, az autó árába, ám mi világszerte forgalmazott termékeket gyártunk, és minden, ami, ami növeli a nettó költségüket, az bekerül az árukba. Nem lehet azt mondani, hogy úgy csak egy pár euróba kerül. Vegyük komolyan mindennek a tényleges költségét egy olyan ágazatra vonatkozóan, amely nagyon fontos az Európai Unió szempontjából a globális versenyben is. Köszönöm. Nem akarom újra nyitni a vitát. A legfontosabb, hogy küldjék az adataikat. Nekem is itt vannak az ipari adatok előttem, ami körbejárt. Én csak azt akarom elmondani, hogy amikor az ipartól kapott költségbesléseket kapom, arra hivatkozom, akkor nyilvánvaló, hogy nem lehet pontosan idézni minden adatot. Én is kaptam autógyártóktól adatokat, a hatástanulmányban kifejtettük, miképpen számítottuk ki ezt a végösszeget. A beszállítók esetében is látni kell a árakat, hiszen az autógyártásban nagyon gyakran a költség egy-egy új elem megélésekor jobban növekszik, mint később. Tehát a különféle gyártókkal, beszállítókkal, tárgyaltunk, figyelembe vettük a költség hatékonyság, illetve a méretgazdaságosság szempontjait, meglátják ezeket majd a jelentésben, elnök. Legjobb lesz, hogyha újra körbe adják ezeket az anyagokat, és majd Foster asszony és a többiek bizonyal haszonnal forgatják ezt. Majd a két jelentéstevőnek adom meg az árszót, ha kérik, és azt is megerősíteném, hogy a folyamat következő lépése a kompromisszumos módosítók közös kidolgozása a szavazásra, amely június 19-én kedden lesz majd, és a, előtte a módosítókat is megtárgyaljuk. Szemenova asszony, ezt pedig kohúr úr zárhatja. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Először is köszönet minden árnyékelőadónak, minden résztvevőnek, a bizottságnak, a magyarázatokért, a válaszokért. Köszönöm mind a negatív, mind a pozitív visszajelzéseket, a módosítókat. Tudom, hogy nagyon összetett ez a jelentés, és nagyon technikai részletekre tér ki. Most csak annyit tudok mondani, hogy már várom az együttműködést én sok kompromisszumosok kidolgozását. Köszönöm. Elnök Koch úr. Én is szeretnék ezért a vitáért köszönetet mondani, leginkább az elérhetőség, a hívás elindítása és a visszaélés megakadályozása. Erre koncentráltak a megjegyzések először is akkor indul be a hívás, hogyha a légzsák kinyílik, tehát nagyon komoly balesetnek kell történnie ahhoz, hogy beinduljon a hívás, nem indul be csak egy sima ütközéstől. Azt hiszem, hogy egyértelmű ez a többi dologra pedig már ott látható megoldás, és örülök a további együttműködésnek. Jó, mondja az elnök, köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm különösen a raportőrnek és a csapatnak, úgyhogy a kompromisszumos módosítókat, illetően majd összeülünk még. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés a két bizottság részéről, és utána meg kell még, hogy hogy szavazzunk, illetve a bizottság mit tesz, a gyakorlati megvalósítást illetően. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenre kitértünk, úgyhogy köszönöm mindenkinek. Lezárom a közös megbeszélést, és három órakor találkozunk újra. Tarabellóval közbeszerzésről szóló jelentéseit vitatjuk meg, most pedig lezárom az ülést. Köszönöm